Kostász! Kostász! Voilà. Bon, chers collègues. Nos, kedves kollégák, ez az első ülésünk idén, úgyhogy szeretnék először is boldog új évet kívánni mindenkinek, Remélem, hogy ez egy gyümölcsöző év lesz a munkánk szempontjából is itt a Halászati Szakbizottságban. Ahogyan hagyományosan most is a napirend elfogadásával kezdjük, Ferreira úr azt kérte, hogy a 9-es vagy 10-es napirendi pontot rögtön a szavazás után tárgyaljuk. El kell mennie? Jó. Ezzel mindenki egyetért? Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor így, elfogadott, így elfogadhatjuk a napi rendet. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ezzel elfogadtuk a napi rendet. Ma este 18.30-kor koktélt fogunk, tehát egy, egy, egy kis fogadás lesz majd a Spinelli épület földszintjén, ez az újévi fogadásunk lesz, és arra is emlékeztetnék, hogy a fogadás végén kollégánk egy kis estet is szervez. Ugye, Pákó? Hol, hol lesz ez? Az egyik szalonban, ne, egészen közel a fogadás helyszínéhez. Táncolni is fogunk. Jaj, de jó tehát akkor ott meg is tudunk vacsorázni, és úgy tudunk aztán hazamenni. Akkor most következnek eh, a jegyzőkönyvek eh, elfogadása. Bárki ellen, vannak-e bárkinek ellenvetései, nincsenek, akkor köszönjük. És ezzel rá is térhetünk a rendes napi rendünkre, és ezzel szeretném köszönteni Rumen Paredanov urat, aki bolgár mezőgazdasági élelmezési és erdészeti ügyekért felelős miniszter, de egyébként ő foglalkozik a halászattal is, és korábban pénzügyminiszter is volt, úgyhogy azért ismeri a pénzügyi kérdéseket is. Minden esetre, kedves miniszter úr, először is szere engedje meg egy kis megjegyzést. Többször meghívtuk az észt elnökséget is, hogy például a balti tengeri tőkehakvóták ügyében eszmét cseréljünk, ők mindig is negatív választ adtak, tehát sosem jöttek el. Szeretünk volna a soros elnökséggel szorosabb együttműködésben dolgozni, de nekik ez nem tetszett. Ön viszont nem fog ezzel a témával foglalkozni, hiszen januártól júliusig tart az együttműködésünk, de én azt hiszem, hogy az együttműködés az minden bizonyal gyümölcsöző lesz. Mielőtt a kollégák is felszólalnának, két témát szeretnék felvetni. Nagyon sok késés volt 2014 óta a fogyasztásban, a tagállamok feladata az, hogy a projekteket támogassák. Látni szeretnénk, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket alkottak a halászati termékek fogyasztásával kapcsolatban. Ezen kívül fenntartható a halászat, itt ugye a lehető legjobb ismeretekre van szükség, tehát hogy a halállományok felmérése megfelelő legyen. De ez egyelőre nincs meg. Tehát nincsenek adataink, úgyhogy ennek érdekében nem tudunk megfelelő szabályokat sem alkotni. Ezt tehát elővetettem. A tagállamok eléggé mobilizáltak. E vajon az adatgyűjtésben, amennyiben ez nincs így, akkor kérem, hogy erre ösztönözze őket, mert természetesen a tagállamok felhasználhatják, felhasználhatnak minden eszközt arra, hogy az adatokat begyűjtsék. Köszönöm szépen. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми членове на комисията, уважаеми гости – Kedves Hölgyeim és Uraim, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az első bolgár elnökség prioritásait ismertethetem önök előtt. Szeretném ezen kívül elmondani azt is, hogy nagyon örülök, örvendetesnek tartom azt, hogy az Európai Parlamenttel lehetőségünk nyílik eszmét cserélni önökkel épp úgy, mint a mezőgazdasági szakbizottsággal. Hat hónapon keresztül mi fogjuk betölteni a soros elnökség tisztjét, és ezért erre fel is készültünk, tudjuk, hogy nem lesz ez egy könnyű feladat, de a célunk az az, hogy az európai állampolgárok érdekeit tekintsük szem előtt, és átalakítsuk a kihívásokat lehetőségekké. A az Európai Unió soros elnöksége, a bolgár elnökség nagy megtiszteltetés, történelmi feladat, ugyanakkor nagy felelősség is. Szeretnénk minden szinten a partnerséget, egy integrált megközelítést alkalmazni az együttműködés érdekében elnökségként konstruktív, pozitív szellemiségben szeretnénk dolgozni, hogy valós eredményeket tudjunk elérni, és mindezt úgy, hogy átláthatóan és a demokratikus ellenőrzés mentén. Mindenképpen nyitott elnökségként szeretnénk eljárni, hiszen az embereknek Európában szolidaritásra, biztonságra, stabilitásra van szüksége. A konszenzus fontos a versenyképesség és a kohézió területén is. Éppen ezért a bolgár elnökség mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Európa erősödjön és a digitális területen is átvegye a vezető szerepet. Fontosak az unió stratégiai prioritásai, ezeket össze kell hangolni a tagállami prioritásokkal, és aktív párbeszédet kell folytatni a közvéleménnyel, hogy több munkahelyet, fenntartható gazdasági növekedést és az Európai Unió nagyobb részvételét tudjuk biztosítani a világ porondján. Az ifjúság és a biztonság horizontális kérdések, prioritások, nagyon nagy kihívásokkal kell megküzdenek az embereknek ezeknek, ezeken a területeken. A, különös, vagy a különleges prioritása a bolgár elnökségnek a konnektivitás a nyugat-balkáni területek értelmében. Bulgá Bulgária mindent megtesz majd annak érdekében, hogy az unió stratégiai érdekeit javítsa, a jó szomszédságot és a regionális együttműködést. Fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan néz ki az Európai Unió imázsa, és ebben ezt úgy tudjuk javítani, hogyha társ jogalkotóként együttműködünk, hiszen gyakorlatilag 500 millió európai polgárt képviselünk. A halászati szakbizottság nagyon fontos szerepet tölt be minden egyes halászati szektorbeli döntés elfogadásában. Éppen ezért az önöknek a parlament részéről a legfontosabb feladat jut a gyakorlati um, halászati kérdések eldöntésében, a fenntartható halászat és um, a tengeri erőforrások megőrzése területén. Szeretnék uh, köszönetet mondani mindenkinek és a korábbi elnökségeknek is, épp úgy, mint az Európai Bizottságnak, hogy uh, ezt az együttműködési keretet kialakították. Tartsuk tiszteletben egymás álláspontját, és bízunk egymásban kölcsönösen. 2013-ban hosszú tárgyalások után a tanács és a parlament egy megállapodást kötött az új közös halászati politika értelmében, és akkor fogadták el ezt az új programot. A céljaink között az elvek tiszteletben tartása mellett láthatjuk azt, hogy a halászat területén sikerült már előrelépéseket elérnünk az akvakultúrában, gazdasági, szociális és ökológiai szempontból egyaránt. Úgy, hogy mellette az európai állampolgárok asztalára egészséges táplálékot tudunk szolgáltatni. Fontos, hogy a halászatból élők, tehát a halászok méltányos helyzetét is tiszteletben tartsuk, és ezért lenne fontos az, hogy az uniós halászati flotta szempontjait is figyelembe lehessen venni. Természetesen a korábbi évekhez képest a legtöbb régióban növekedett a halállomány, legalábbis a digitális forrásokra hivatkozva ezt kimondhatjuk, Egyébként ez önmagában is bizonyítja, hogy az uniós halászati politika sikeres. Természetesen maradnak azért még kihívások előttünk, tehát a jövőben sem ülthetünk ölbetett kézzel. Meg fogjuk oldani ezeket a problémákat, de minden egyes lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy egyre célzottabb, finomhangoltabb legyen a halászati politikánk. A közös céljaink a következők. Fenntartható halállomány, egy versenyképes szektor, amely hozzájárul a régiók stabilitásához, főként a tengerparti területeken, és ugyanakkor a hagyományok megőrzésében is szerepet játszik. Az egyik legfontosabb prioritás a halászati szakbizottsággal való közös munkánk tekintetében, és Gabriel Mátó úrral, illetve az ő csapatával közösen szeretnénk megállapodni a halálományok, illetve a tengeri ökoszisztémák megőrzésére vonatkozó technikai kérdésekről. Ez egy nagyon fontos dosszié, azért is, mert a közös halászati politika alkalmazásának kulcs szakaszában vagyunk. Új lendületet kell adni ennek a politikának az alapelvek tiszteletben tartása mellett főként arra gondolok, hogy a regionális specifikumokat figyelembe kell vennünk. Ismernünk kell a terepen is a helyzetet, és az érintett feleket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Ugyanakkor nem szabad, hogy túl elhamarkodott döntéseket hozzunk, és ezeknek a hatása általános értelemben sem lenne pozitív a halászati szektorra. A kezelési tervek, a halálomány megőrzése és a regionális halál, halállomány kezelési programok, főként a az Atlanti-óceán déli térségében, medencéjében egy fontos téma, amelyről szintén döntés fog majd születni. Emellett a nemzeti jogba való átültetést szeretnénk megvalósítani, illetve az európai joganyagba szeretnénk beépíteni más regionális szervezetek javaslatait. A várakozások értelmében egy maximális, fenntartható a halászati tervre van szükség, és a kirakodási kötelezettségek tekintetében és más technik, konkrét technikai intézkedésekkel kapcsolatban kell döntést hoznunk. A több éves tervek értelmében tudunk majd úgy dönteni, hogy figyelembe vesszük a tudományos eredményeket is. A balti tengeri több éves halászati kezelési terv, valamint a fekete tengeri terv azt bizonyítják, hogy a következő évekre vonatkozólag már megvannak az alapjaink. A bizottság fogja ezeket a következő terveket benyújtani. A az Európai Unió nyugati területein, az Atlanti-óceáni területeken, illetve a földközi tengeren is hasonló javaslatokat várunk. A balti tengeri kezelési terv már a tárgyalóasztalon van, és ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben be tudjuk építeni a munkánkba a tudományos eredményeket, a legutóbbi tudományos eredményeket. Természetesen készen állunk arra is, hogy a tanácson belül minél hamarabb megmozdítsuk a dolgokat, hogy a parlamenttel hamar tudjunk együtt dolgozni. Egy több éves kérdésekre is szeretnék kitérni, főként a tengeri sügér tekintetében tudjuk azt, hogy mennyire fontos külön-külön az egyes halálományok felmérése, és természetesen készen állunk arra, hogy ezen a területen is közös munkát folytassunk. 2018 első fél évének az lesz a az egyik nagy kihívása, hogy a közös halászati politika külső dimenzióit értékeljük az Unió a regionális halászati szervezetekben való képviseletére gondolok. Nem sokára például az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági bizottságának ülésén, illetve az OECD megfelelő fórumain fogja az Unió képviseltetni magát harmadik országokkal való partnerségek kialakítása és a munkaprogramunk prioritásainak összeegyeztetése a másik fontos kérdés. Lesznek ellenőrzések, és ezzel kapcsolatban ugye itt az illegális halászatra vonatkozó ellenőrzésekre hívnám fel a figyelmet, illetve a külső halászatra, amely fontos pillére az Európai Unió halászat, közös halászati politikájának. Fontos az uniós ellenőrzési mechanizmusok kidolgozása. Nagyon sokat tudtunk fejlődni az illegális halászat visszaszorításában, sőt, kimondhatjuk, hogy az unió világvezető ezen a területen. Itt nem csak a halálománykezelés miatt fontos ez a kérdés, hanem azért is, hogy megőrizzük a halászok versenyképességét, akik egyébként betartják a szabályokat rövid határidőn belül várjuk az Európai Bizottság új módosítását az ellenőrzésekre vonatkozólag. Ez egy rendeletmódosítás lesz, és júniusban ezt reméljük, hogy el is fogjuk tudni fogadtatni. Mindezt a főigazgatók informális találkozója után egy nagyon részletes vita fog követni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a jövőben is ambiciózusan kövesse céljait, és a halálomány kezelési tervek, a fenntartható halállomány, illetve a földközi tengeri és a fekete tengeri halállomány védelme tekintetében folytassuk a munkánkat, hiszen ez mindenképpen olyan országokkal való együttműködést igényel, amelyekkel közösen halászunk ezeken a területeken. Máltán sikerült megállapodásra jutnunk ezzel kapcsolatban, és a fekete-tengeri országok miniszterei Romániában találkoztak, ott pedig a bukaresti nyilatkozat látott napvilágot, ez egy fontos siker volt, szeretnénk ezt a sikert folytatni, a, és a Fekete-tengerre vonatkozólag a halálománykezelési tervek fenntartható a kezelését előmozdítani. 2018. júniusában egy magas szintű találkozóra kerül majd sor Bulgáriában, és a Fekete-tengeri szomszédos országokat is rá akarjuk bírni arra, hogy kötelezzék el magukat ezen megállapodás mellett. Az európai fenntartható halászat kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, meg kell őriznünk a halállományokat számszerűleg, és ugyanakkor a szektor gazdaságosságát is meg kell őriznünk ezekben a nehéz időkben. Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem azt, hogy a prioritásokról beszélhettem a bolgár soros elnökség nevében, és még egyszer reményemet fejezem ki arra vonatkozólag, hogy együttműködésünk gyümölcsöző lesz. Bármikor nagyon szívesen találkozom önökkel, és jó magam épp úgy, mint munkatársaim állandóan az önök rendelkezésére állunk, és hogyha szükséges, akkor bármiről tudjunk beszélni. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig megadom a szót a koordinátoroknak, minden egyes frakciótól, három-három percben, és a képviselők pedig egy percben tehetnek majd fel kérdést. Gabriel Mató kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, üdvözlöm itt. A jövőben remélhetőleg lesz majd időnk beszélgetni, ezért szigorúan három percben a legalapvetőbb témákra fogok központosítani. Elnézést kérek de négykor el kell mennem, majd ezekonban fogunk szavazni, ráadásul ott egy saját jelentésemről lesz szó, úgyhogy akkor majd el fogok szaladni, de a frakciótársaim mit lesznek. Tehát három alapvető fontosságú téma. Köszönöm, nagyon világosan beszélt arról, hogy az intézmények közötti együttműködés nagyon fontos a tanács és a parlament között, hiszen társjogalkotók. Ön a technikai intézkedésekről is beszélt, ez az egyik legfontosabb téma számomra. Van már az Európai Parlament Parlamentnek egy megbizatása, és azonnal meg is kezdjük a tanácsal a tárgyalásokat. Most már elérkezett a parlament és a tanárája, tehát nekem hivatalos, ki kell mondanom nyíltan azt, hogy a bizottság magatartásával kapcsolatban fenntartásaim vannak, kiemelten azért, mert megkérdőjelezte azt a tíz hónapnyi munkát a bizottság és a tanács között, különösen a mellékletekben, és így módon pedig végül Véleményem szerint ez érthetetlen, ugyanis úgy döntött végül, hogy hagy, annyiban hagyja az egészet. Tehát a megbizatásunk alapján elkezdem a tárgyalásokat, és remélem, hogy megállapodunk, ugyanis azt gondolom, hogy a parlament végső döntése kiegyensúlyozott döntés, ambiciózus is. Vannak persze töréspontok, de azt gondolom, hogy a tanács és a parlament sokkal közelebb állunk egymáshoz, mint amit egyesek gondolnak. És a két alapvető felvetés tehát egyszerűsítés és regionalizáció, ezekkel egyetértünk, ráadásul a regionális szintre emelés, természetesen a két intézmény ellenőrzési feladatkörének figyelembe szem előtt tartását jelenti ugyanakkor a technikai intézkedések szempontjából. Ezért most már az a feladatunk, hogy megoldásra jussunk. Persze vannak nagyon komoly problémák nyilván, különösen a az e, elekt- a villamos halászati eszközökkel történő halászatnál ez még csak az egyik aspektus egyébként, vannak ennél fontosabbak is, de együtt fogunk, tudunk e, dolgozni. Ami a költségvetést illeti, nem mi vagyunk felelősek, hanem a tagállamok el kell gondolkozni, hogy a tagállamok biztosítják azokat az eszközöket, és megkapják azokat az eszközöket a tagállamok, amelyekkel megfelelően tudnak költeni az európai alapokból, és ez persze szorosan kapcsolódik az egyes rendeletek jobb hagyásától. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy határozottabb döntés szülesen ezzel kapcsolatban, hogy Norvégia ne gyakoroljon nyomást az Európai Uniós hajókra, amelyek legálisan halásznak a Marokkóval kötendő, illetve a Mauritániával kötendő megállapodásról is szeretnék mondani valamit. Szigorúan halászati szempontból ezek kiemelten fontosak a bizottságunk szempontjából. Köszönöm szépen, Gabriel. Most pedig akkor megadom a szót Ricardo Serrao Santosnak parancsoljon. Köszönöm szépen, miniszter úr örömmel látjuk Önt a Halászati Bizottság ülésén, ugyanúgy, ahogy a mezőgazdasági ülésen is találkoztunk már. Üdvözöljük szeretettel. Európa nagyon sok halat importál, és fejenként számolva a második legnagyobb halfogyasztó nép vagyunk, úgyhogy ezért is nagyon fontos számunkra a halászat kérdése. a több éves tervekről, kezelési tervekről beszélt, ezek rendkívül fontosak az Európai Unió halászata szempontjából. Ezek jó, nek a jó működése számunkra fontos, és egymásban bíznunk kell itt körül, különösen az északi tenger, illetve a Brexit tárgyalások kapcsán fontos, hogy minden jól menjen. Az, a jelenleg aktuális, jelenleg folyó tárgyalásokról szeretnék még szólni. Egy kicsit nyugtalanít ezeknek a helyzete. Remélem, hogy az Nyugatatlanti vizekre a bizottság valamikor szeptemberre majd elkészít egy állásfoglalást, és azt kommunikálja is felénk. jelenleg nagyon különböző helyzetben dolgoznak a halászok és a halálományokra nézve, és egészen különböző különböző a helyzet, nagyon nagy a különbség az Atlanti óceán déli és északi része között. A nemzetközi tengeri tanács is foglalkozik ezzel, de nagyon nagy különbséggel kezeli a két részt, és hát ezt, ezt, e, ezt köz, közelebb meg kéne tekintenünk. Mátó kolléga is említette azt, hogy a regionális szintet kell hangsúlyozni, nagyon pontosan meg kell határozni ezeknek a földrajzi régióknak a határait, és ezek, ezeknek kell, hogy legyen tanácsuk minden régiónak. Az viszont biztos, hogy a, konkrét, a határok konkrét felrajzolásán a bizottság még egy kicsit jobban el kell, hogy gondolkodjon Múlt héten a plenáris ülésen egy fontos halászati politikai vita volt, Mátó kolléga is megemlítette ezt már, technikai intézkedésekről volt szó, és ezután kezdődnek majd el a trialógus tárgyalások. Számunkra a technikai intézkedések is minden területen rendkívül fontosak. Itt egy olyan javaslat született, hogy a tudományos tanácstól még több információt kellene hoznunk. Köszönöm szépen. Fán Dálen úrnak adom most meg az ECR frakció nevében a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. frakcióm nevében én is szeretném megköszönni miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Múlt csütörtökön Európa szerte vihar tombolt, de néhány nappal korábban, január 16-án szintén volt egy hatalmas vihar az Európai Parlament plenáris ülésén, konkrétan a Hollandia, Németország és Belgium által gyakorolt halászati módszerekről. Ezekben az országokban vannak olyan halászhajók, amelyek ideiglenes engedéllyel, elektromos árammal, impulzussal folytatott halászatot folytathatnak. Ezen volt a vita, és a bizottság egyébként engedélyezte is volna továbbra is ezt a kivételt, de az Európai Parlament leszavazta a javaslatot, úgyhogy valószínűleg vissza kell lépnünk ettől, és a vonóhálós halászatra kell ismét koncentrálnunk, amely sajnos igen nagy károkat tud okozni a halálománynak is, és a tengerfenekén is, tengerfenéken is pusztításokat tud végezni, ezt mi sajnálatosnak tartjuk. A technikai intézkedések kapcsán az Európai Bizottság és a Parlament között a célokról volt vita, a parlament nem kívánta ilyen módon meghatározni a célokat. Többféle tengeri területről volt szó, az biztos, hogy a tárgyalások nagyon nehezek lesznek. Én megkérdezném miniszter urat, hogy a célokról szóló tárgyalásoktól mit vár, hogy tekint rájuk. A másik kérdésem, a parlament nagy ostobaságában úgy döntött, hogy ne legyen tehát elektromos vonóhálós horgász, halászat, hanem az e, hagyományos vonóhálókat alkalmazzunk. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ugyanakkor létezik, illetve érvényben marad a kirakodási kötelezettség is, tehát minden halat, még a legkisebb és nyilván döglött halat is ki kell majd rakodnunk. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban miniszter úrhoz, hogy ön, össz, ön szerint hogy tudjuk a szelektív halászatot ilyen körülmények között folytatni? Én azt hiszem, hogy nagyon sanyarú helyzet mara, lesz majd ebből a végén, az viharból majd orkán fog keletkezni. Kollega euh, Pinto. Mariano Pinto következik. Aldi. Az Alde nevében. Senhor Ministro, gostar <coughs> eh, saúdo a... Eh, Miniszter úr, szeretném azzal kezdeni, hogy önnek minden jót kívánok az elnökség során. Az ALDE nevében szerettem volna hangsúlyozni két olyan pontot, amelyek véleményem szerint nagyon fontosak. Először is szeretném tudni, hogy van-e mód paradigmaváltásra a halászokkal kapcsolatban? Ugyanis a halászok azok, akik a tenger, az óceán, a hal minősége szempontjából a legfontosabb szereplők. Az Európai Uniós és a nemzeti hatóságok pedig ezeket a halászokat mindig úgy tekintik, gyanúsítottként tekintenek rájuk, mintha mindig valami jogellenes tevékenységre törekednének. Szerettem volna tehát hangsúlyozni, hogy a környezet elleni, az óceán elleni, a tengerek elleni támadásokat jelentenünk kell, és azok ellen fellépni. De az a hal, amelyeket ma fogyasztunk, fémmel, nehéz fémmel szennyezettek, mint például a kadmium vagy a higany, világos, egyértelmű ellenőrzést kell érvényesíteni a szennyező iparágakkal kapcsolatban egyes óceánokon. Ezért azt gondolom, hogy világosan le kell tennünk a voksunkat az óceánok védelme mellett. Egy másik kérdés pedig az az, hogy némi könnyelműség tapasztalható az Európai Bizottság részéről az elbocsátásokat illetően. Éveken keresztül elnézést, nem az engedélyekre gondoltam, tehát a bizottság éveken keresztül engedélyt adott azért az országoknak, hogy villamos halászati eszközöket használjon. Most pedig a parlament mit tesz? Ezt a technikát, ezt a halászati technikát be akarja díltani, és egyes halászokat pedig eléggé nehéz helyzetbe hoz ezzel. Szerettem volna ezt a témát kiemelni. Én nem akarom most a villamos halászat elterjedését támogatni, hanem szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez borzasztó következményekkel járhat, hogy ha ilyen döntéseket hoznak, és a megfelelő technikai vizsgálatokat nem végzik el. A tudományos véleményekkel is óvatosnak kell lennünk ugyanis gyakorlatilag minden igény szerint, minden ízlésnek megfelelő tudományos véleményt olvashatunk, akár a hazám bíróságai előtt vannak ilyen jelentések, de az európai szinten is elmondhatjuk ugyanezt. Ezért kérem, hogy valamilyen kritériumot eh, szavazzunk meg ezzel kapcsolatban. A koordinátorok nevében vége a felszólalásoknak, jönnek a képviselők Clara Aguilera. Eh, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, üdvözlöm itt a miniszter urat. Nagyon örülök, hogy a mezőgazdaság megvitatására már volt lehetőségünk, ma pedig a halászatról beszélhetünk. A prioritások, e prioritások e prioritások a szakbizottságunk prioritásai is, ahogyan a technikai intézkedéseket már említette a kollégám, és a villamos halászattal kapcsolatban pedig már említette kollégám is az álláspontunkat, azt gondoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos döntést a lehető leghamarabb le kell zárni. Azonban a megállapodások helyzete nagyon aggaszt engem különösen, különösen a Marokkóval való megállapodás, a halászati megállapodás, tisztában vagyunk az ítélettel. Ez a megállapodás július 14-én teljesül ki, ezért azt gondolom, hogy a Marokkóval és Mauritániával való halászati megállapodás iránti érdeklődésünk érthető. Spanyolország, hazám nagyon is érintett ebben az ügyben a földközi tengerrel kapcsolatban is szerettem volna kérdezni, nagyon aggaszt engem a bizottság földközi tengerrel kapcsolatos felvetése, de erről már később beszélünk. Köszönöm. Merci, Clara. Köszönöm, Clara. Tomasics asszony. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, imam jedno vrlo, vrlo kratko pitanje, ali meni jako važno. Zanima... Köszönöm szépen. Egy fontos kérdésről szeretnék egy kérdést föltenni. Az adriai tengeri sügér tekintetében engem nagyon érdekel az egész földközi tengeri halászat, de kifejezetten az adriai tenger még inkább. Köszönöm, Nikolaj. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, a prezentációkat az, hogy Bulgária és Románia, tehát hazám, nem igazán érdekeltek a halászat kérdésében, ez pedig az objektivitást fogja majd szolgálni. Mi objektívek maradhatunk, és a legjobb megoldásokat tudjuk támogatni. Nagyon örülök az ön támogatásának a több éves Fekete-tengeri tervezet kapcsán, és azt hiszem, hogy a két ország, tehát Románia és Bulgária hajói megfelelnek az európai standardoknak, de sajnos még ha kevesen is vannak, mégsem halászhatnak a feketi fekete tengeren. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk kihasználni ezeket a lehetőségeket, pedig jó lenne, hogyha tudnánk bizonyítani a fenntarthatóságot. Ezért kis flottánkat meg kellene erősítenünk. Aztán mi történik a belső területekkel? Itt megint csak a Dunára gondolok, a Dunamedencére, ahol szintén egyre több halfajta eltűnőben van. Vannak ezzel kapcsolatos projektek, hogy például olyan halfajtákat, amelyekre szükség lenne, de nagyjából eltűntek, mert semmit sem tettünk az érdekükben. Köszönöm szépen! Pákó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok sikert kívánok az elnökségnek, miniszter úr. Két nagyon rövid kérdésem lenne. Említette ön a e, rendeletet. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a javaslatot mikor fogják beterjeszteni, illetve én magam is nagyon fontosnak tartom a harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat, különösen Mauritánia és Marokkó érdekel. Szeretném kérdezni, ahogyan Aguilera asszony is mondta, hogy mi lesz a Bissau Gíneával kötendő megállapodás helyzete, ugyanis ez novemberben fog lejárni, és nincs még új megállapodásunk. Ami pedig, a, én azt gondolom, hogy a visszadobott hal mennyiség, különösen a vegyes halászatnál komoly problémát jelent, ugyanis közeleg a 2019. január 1 -e, és Szeretném tudni, hogy a mandátuma során hogyan tudná enyhíteni ezt a negatív hatást, amely ugyanis negatív hatással fog járni a visszadobott halmennyiség tilalma ezekre a halászatokra. Carlos Iturgáit. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztel miniszter úr, üdvözlöm Önt, és köszönöm hozzászólását. Örülök annak, hogy beszélt, jól lehet csak egy pillanat erejéig, az akvikultúráról azt mondta, hogy ez környezetbarát, gazdaságos, egészséges projekt, majd beszélt arról is, hogy milyen regionális sajátosságok érvényesek. Úgy nagyon jól tudjuk, hogy ezek a regionális sajátosságok nagyon gyakran akadályozzák azt, hogy jó akvakultúra politika valósuljon meg, ugyanis egyrésztről engedélyek szükségesek, vagy pedig akár kettős akadályok is akadályozhatják, lassíthatják ezeket a folyamatokat egy régióban, megadják az engedélyt egy másikban például nem. És ez pedig nagyon aggasztó, érdekes lenne tehát, és fontos lenne tudni, hogy a tanács elnöksége foglalkozik-e komolyabban az akvakultúra témájával, és megakadályozza-e, hogy nagyon regionális, rövidtávú megközelítések akadályozzák a tevékenységet. Anna Bilbao, köszönöm szépen, elnök úr, szeretném a bolgár elnökségnek megköszönni ezeket a magyarázatokat. Elmondta az elején, hogy szeretnéd az ellenőrzést átlátható módon megvalósítani, és azon az érdekelne, hogy a parlament és a tanács között ugyanezt az átláthatóságot alkalmazzák-e, ugyanis ez a szakbizottság már nyílt párbeszédet szeretett folytatni, hogy például hogyan állapítják meg az éves kótákat, azonban a tanács részéről mindig negatív választ kaptunk. Ami pedig a technikai intézkedéseket illeti, ez nagyon fontos jelentés, és tény is való, hogy a villamos halászat kapcsolatban van egy kivétel az északi tengeren, azonban negatív szavazás történt, ami figyelemfelkeltő dolog az Európai Parlament részéről. Marokkóval kapcsolatban pedig ismerjük a jelentést, és ismerjük a határozatot, hogy a nyugat-szaharai területeket nem szabad bevenni a megállapodás hatájába. Tudják-e önök, hogy az ágazat számára ez mennyire fontos megállapodás? A Brexit-tel kapcsolatban az ágazati megállapodásokat, ahogyan Barnier úr is elmondta, megkezdhetjük, de mi történik a halászat témájával a Brexit után? Illetve beszéltünk a regionalizációról, hogy eh, ami jó eh, erőforrás gazdálkodási lehetőség lenne, az akvakultúra területén alkalmaznak-e valami hasonlót? Köszönöm szépen a szót. Én is szívesen üdvözlöm miniszter urat. Két kérdésem van. Először is említette, hogy a bizottság új javaslattal fog majd élni a balti tengeri kezelési terv kapcsán. Szeretném tudni, hogy részletesebben hogy néz ez ki, és hogy mi a véleménye róla. A másik kérdés pedig az, hogy amikor Észak-Európában egyetértettünk a halászati kvótákról, ugye akkor most a déli kvótákról való megegyezés kötele, következik, de egyelőre nagyon sokan elutasítják ennek a szabályozását. A bolgár elnökség hogy szeretné kezelni ezt a kérdést, hogy tud majd gyorsan megállapodást elérni ezen a területen is? Köszönöm, Úrike, Son a szó. Köszönöm szépen. Először is nem így illem miniszter urat. Majdnem ugyanannyi különbözőféle nézet uralkodik itt nálunk. Az szakbizottságban ahányféle halfajta van a tengerben, úgyhogy nem lesz könnyű dolga. Írországból jöttem, és nagyon nagy aggodalmakat okoz nekünk a az, okoznak nekünk azok a lehetséges következmények, amelyek az Egyesült Királyság londoni megállapodásból való kivonulását követhetik. Mit fog tenni az elnökség azért, hogy az ír halászok helyzetét megerősítse, és mi a véleménye szerint a lehető legjobb, illetve a lehető legrosszabb forgatókönyv ennek kapcsán? Köszönöm szépen, és sok szerencsét a munkájukhoz. Köszönöm, kedves kollégák, a kérdéseket. És most megadom a szót ismét a miniszter úrnak, aki majd megpróbál válaszolni az összes kérdésre. Öné a szó, miniszter úr. Kedves kollégák! szerettem volna választ adni a feltett kérdésekre. Az biztos, hogy az elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az együttműködést javítani lehessen az intézmények között. Például az átláthatóságot mindenképpen szeretnénk javítani, emellett pedig a kollégák többször is említést tettek arra, hogy körülbelül annyi vélemény van, ahány hal a tengerben. Akárhányszor világos helyzetet kell akarunk teremteni, ehhez az kell, hogy maga az egész kérdésfelvetés is világos és átlátható legyen. Kedves elnök úr, ön is feltett egy kérdést, és más kollégák is gyakorlatilag a tengeri erőforrások felhasználásáról van szó. Ez egy rendkívül fontos témakör. És a közös halászati politika, az ellenőrzések, az RMD és más kritériumok mindenképpen meg kell, hogy maradjanak, annak érdekében, hogy a tagállamok valóban hatékonyan tudjanak dolgozni. A kezelési tervek rendkívül fontosak, éppen úgy, ahogyan a közös mezőgazdasági politika területén. A tengeri vagy halászati tevékenységek esetében szintén nagyon fontos kérdéskört említünk, vagy szeretnénk azt is látni, hogy vajon hogyan lehet javítani a különböző halászflottákat, hogyan tudjuk modernizálni a flottát, és hatékonyabbá tenni a flották működését, munkáját. nagyon fontos az, hogy modernizáljunk, és egy része az, ennek az alapnak a modernizációra, az oktatásra, képzésre fog majd fordítódni, és szerintem az is nagyon fontos, hogy támogatni tudjuk az európai halászat jobb kezelését. A technikai intézkedésekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez is egy fontos téma az európai halászati politika jövőjének szempontjából. És a közös megközelítést végre sikerült kidolgoznunk az elmúlt év májusában. Most rajtunk a sor, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel egyetértésre jussunk a rendelet struktúráját illetőleg. A parlament és a tárgyaló csoport világos mandátummal rendelkezik, és anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, de majd megpróbáljuk a lehető leggyorsabban megszervezni a hatékony párbeszédet a parlamenttel. A az önök mandátumának alapján. A vitát február elején vagy március elején tudjuk majd megkezdeni, és függetlenül a különböző álláspontoktól, véleményektől mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ebben a dossziéban előre tudjunk lépni. Természetes az, hogy vannak egymásnak ellentmondó vélemények, és különböző koncepciók élnek, főként az elektromos impulzusos halászat kapcsán. A Svalbádi régióban a halászat nagyon érzékeny téma, és a kvóták 2018-ra vonatkozólag megfelelnek azoknak az intézkedéseknek, amelyek a Párizsi egyezményben szerepelnek. Ugyanakkor a tagállamok nem tudnak profitálni ezekből a mm, lehetőségekből, mert Norvégia nem ért ezzel egyet. Gyakorlatilag Norvégia számára, a Norvégiával való megállapodás rendkívül fontos lenne, hogy minél hamarabb megoldást találjunk erre a problémára. Vagyis nagyon közelről nyomon fogjuk követni ezt az egész folyamatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy Norvégia igen kemény állásponton áll jelenleg. De én mégiscsak úgy gondolom, hogy ezt, a, ezt prioritásként kell kezelnünk, és hogyha ezt így is fogjuk tenni, akkor azért lesznek itt majd eredmények. Ami a Brexitet illeti, ez is egy rendkívül kényes kérdés, és nagyon nehéz azt mondani, hogy a tanács nevében mit gondolunk, azért is mondom ezt, mert a tárgyalások még folyamatban vannak, és egyelőre semmi sem végleges a halászat témája különben még nem is került napirendre a tárgyalások során, és az Európai Parlament 2017-es álláspontja teljesen világos. Nagy-Britannia egy átmeneti intézkedést kért, vagy időszakot kért két évre vonatkozólag, és az 50-es cikk értelmében egy speciális modellel állunk szemben a 27-ek számára. Az általános ügyek tanácsa tárgyal majd erről a kérdésről 20, a 27-ek között. Tehát lesz egy ilyen egyeztetés, és azt gondolom, hogy csak így lehet előre lépni a Brexit tekintetében is. Nagyobb koordinációra van szükség, és nincs is más módszer erre. Természetes, hogy vannak szektoriális problémák, amelyekre szektoriális megoldásokat kell találnunk, és a jelenlegi keretek között nem lehet elég tapasztalatot gyűjteni. Persze, elképzelhető az is, hogy külső szakértőre lesz szükség a Brexitből fakadó konkrét problémák megoldására. Nagyon fontos a marokkói halászati megállapodás, ez mindkét fél számára kulcsfontosságú, viszont azt gondolom, hogy az Európai Unió külső politikájáról is szó van itt egyben, vagyis az NNN típusú halászat elleni küzdelem témáját is felveti ez a megállapodás, és jelenleg az Európai Bizottságnak a tárgyalásokra irányuló mandátumával foglalkozunk, hogyha ez véglegessé válik, akkor az Európai Parlament tehát tájékoztatni fogják, és mindent meg fog tenni az elnökség is, annak érdekében, hogy a bizottságot segítsük a lehető leggyümölcsözőbb tárgyalások, illetve eredmények elérésében. Reméljük, hogy új jegyzőkönyvet fogunk tudni elérni, és az Európai Parlament együttműködésére is számítunk ebben az értelemben. Az intézmény közi megállapodás különböző cikkeire utalnék ebből a szempontból. Ami a több éves terveket illeti, ezek fontos és hatékony megközelítést tesznek lehetővé a halászati céljaink elérése érdekében. Főként akkor, hogyha a teljes kirakodási kötelezettségre gondolunk. Ebből a szempontból fontos lenne az, hogy segítsük ezt a szektort, és lehetővé tegyük az egész szektor fenntartható kezelését. Az Európai Bizottság újabb, újra be fogja terjeszteni a javaslatát a földközi tengerre vonatkozólag, illetve az Atlanti óceánra vonatkozólag a következő hetek vagy hónapok során lehet majd ezt várni. Tomasics asszony rákérdezett, hogy hogyan néz ki a helyzet az Adriai tengerrel kapcsolatban. Nos, a balti tengeri tervezet után a tanács meg fogja vizsgálni azt, hogy a, az Adriai tengerben hogyan néz ki a helyzet, és az ottani fajok tekintetében mit lehet tenni. Ez egy óriási munka, de a célja mindenképpen az, hogy a lehető legnagyobb legyen a fenntartható állomány. 2019-ig figyelembe vettük azt is, hogy november 29-én volt egy parlamenti meghallgatás ebben a témában, és gyakorlatilag ez az első a kezelési terv az Adriai tengerre vonatkozólag, éppen ezért különleges figyelmet érdemel, és reméljük azt is, hogy jó együttműködést lehet majd kialakítani, és sikerül majd megállapodásra jutni a tervel kapcsolatban. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy kiemelt fontosságú kérdésről van szó az egész régió fejlődésének szempontjából. Vannak itt részletkérdések is, mint például a maximális kifogható mennyiségek, rendkívül érzékeny téma azon három ország számára, akik ebben ennek a tervnek a kidolgozását segítik. Ami a több éves adriai tengeri közel tervel kapcsolatban elmondhatok, az az, hogy a kvóták tekintetében még nincsen megoldás, és figyelembe kell venni azt is, hogy a több éves terveket hogyan kívánjuk megvalósítani. A különböző tanulmányok alapján a heringállományok nem ö, változtathatók, de jelenleg a nemzetközi ö, tengerészeti a bizottság álláspontját kellene megváltoztatni, mert ö, úgy tűnik, hogy ez nem veszi figyelembe a legutolsó a tudományos eredményeket. A bolgár elnökség számára kulcsfontosságú az, hogy első olvasatban és minél gyorsabban sikerüljön ezt az anyagot lezárni, amennyiben a parlament is így gondolja ezt. Ami pedig a partmenti, illetve a kézműves halászatot, vagy a kis halászhajókat illeti, Nos, hát itt különleges figyelmet igényel ez a terület. A közös halál, halászati politika a halász közösségek szempontjait is figyelembe veszi, akiknél gyakorlatilag élethalál kérdése ennek a halászati módnak a megőrzése. Az Európai Bizottság is tudja, hogy az Európai Parlament és a tanács számára is mennyire fontos kérdésről van szó, a téma önmagában arra mutat rá, hogy hallgassuk meg a halászokat, a halászok képviselőit, azokat, akik kis mértékű, tehát kis vállalkozásban halásznak, és figyelembe kell vennünk a különböző regionális helyzeteket is, és egy olyan vitára van szükség, amely révén ezekre a kis közösségekre vonatkozó politikákat is ki tudunk dolgozni, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg az összes érintett közösség számára. Az akvakultúra tekintetében szintén fontos szektorról beszélünk, sőt, olyannyira, hogy az, az átláthatóság és ennek az egész szektornak az átalakítása megvalósuljanak. Jelenleg a prioritások összeegyeztetésén dolgozunk, a különböző forrásokkal kell ezt alátámasztanunk. Ami pedig az ellenőrzéseket illeti, illetve a vonatkozó ellenőrzési rendeletet és az ott megalkotott változásokat, 2018 második trimeszterében várható ez a javaslat a bizottságtól, és az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban majd szavaznia is kell. Ugye itt a 2009-es ellenőrzési rendeletet szeretnénk módosítani, napra készítenni, és úgy tűnik, hogy ennek a javaslatnak a bemutatása a parlament és a tanács előtt minél hamarabb meg kell, hogy valósuljon, hogy aztán a technikai elemzést is elvégezhesse az Európai Bizottság. Egy hatékony ellenőrzési rendszerre van szükség, és itt tájékoztató jelleggel csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon részletesen szeretnénk ezt megvizsgálni, és az érintett tagállami halászati hatóságok Mm, maximális képviselőit, vagy legmagasabb szintű képviselőit szeretnénk egy asztalhoz leültetni. Bulgáriában erre kerül majd sor valószínűleg júniusban. Ami pedig a Dunát illeti, ez egy regionális kérdés. Én azt gondolom, hogy itt is sok mindent kell még tennünk, főként annak érdekében, hogy a környezetszennyezés miatt eltűnt vagy veszélyeztetett fajok visszatérjenek a Dunába, és regionális szinten kell segítenünk egymásnak hatékonyan. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr! és köszönjük azt, hogy eljött ide a halászati szakbizottsághoz, köszönjük, hogy meghallgatta a kollégákat, jelentéstevőket és a kollégákat is, és azt is köszönöm, hogy a kérdéseinkre választ adott, és hogy a prioritásokat ismertette a bolgár soros elnökség részéről. Itt egy fontos soros elnökségről van szó, nagyon sok téma mm, kerül majd megtárgyalásra. Minden esetre mi az egyetértés és az együttműködés pártján állunk. Reméljük, hogy a parlament és a tanács között gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítani. Még egyszer köszönöm szépen, és remélem, hogy hamarosan ismét találkozhatunk, akár itt, akár máshol. Köszönöm szépen!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 Következő napi rendi pontunk a szavazás. Mégpedig Voilà, merci. Le vote, C'est le vote du rapport de notre collègue euh, Nicolas Caputo. Caputo úr jelentése következik. a, Az elmaradott régiók témájában. Remélem, hogy mindenkinek itt van a kártyája. Valaki Hát tudná nekem adni az övé? Mindenki készen áll? Szavazhatunk? Akkor kezdhetjük. Egyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Remélem, hogy be lehet zárni ezt az ajtót. Elfogadva. 42-es módosítás. Mi történik? Eh, voorzitter, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar... Eh, Elnézést, kérem, kérek elnök úr, hogy megszakítom a szavazást, de nem működik a szavazógépen, muszáj lesz másik helyre átülnöm. Mert ez a dolog itt ment. Mindjárt átülök valahova. You okay Donc nous sommes au, nous passons tout de suite à l'amendement 42. Oh sorry, sorry. Sorry, sorry. Akkor következik a 42-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 47. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 4-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 56-os. Nem, bocsánat. 54-es javítja magát az elnök. 54. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfog. 59. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 66. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70 szintén, hiszen ez azonos. 67. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 71. Megnyitom a szavazást. Nem, először még a 68-as jön, javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetvenegy. Most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kezdődik az ötössel. Megnyitom a szavazást. Ezek ugye a preambulum bekezdések. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. harmincas Nem, bocsánat. A következik először. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 13. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A 16, 17, 18-as következik, megnyitom a szavazást, ezek azonosak. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es következik, és a 20-as. A 21-es és a 22-es is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28. Lezárom. Elfogadva. 29. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom. Elfogadva. 32. Lezárom. Elfogadva. Francia bekezdések 1-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 2, 3, 4 együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik az egész jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Köszönjük szépen, bravo, kedves Kaputó úr, távol létében is. Kérem, adják át neki a gratulációimat. Bon, que ceux qui ont voté et qui s'en vont s'en aillent maintenant. Aki leszavazott és el akar menni, ez most megteheti.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 napirend módosítás, amelyet elfogadtunk, tehát rögtön következik a 9-es és 10-es napirendi pontok Ferreira úr részéről, amelyek az Európai Unió és Komor közötti halászati megállapodásra vonatkoznak. Az Európai Bizottság felmondta ezt a partnerségi megállapodást azért, mert ez az ország az illegális halászat ellen vállalt kötelezettségeit nem tartotta be. Ez a dosszié a GUE-nak jutott, és Joao Ferea úr lesz a jelentéstevője. A koordinátorok azt elfogadták, hogy egy köztes jelentést készítenek a az eljárási szabályzat értelmében. És szeretnénk most leszögezni a módosítások beterjesztésének határidejét is, és Joao úr kapja meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is elmondta, lehetőségünk van most erről a témáról itt a szakbizottságban is tárgyalni. Összefoglalásképpen először is köszönöm szépen a kollégáim hozzájárulását ehhez az anyaghoz. A különböző frakciók is megtárgyalták a kérdést, és megküldték a véleményüket. Öm, 90, ö, már 30 éve kapcsolatban állunk, illetve különböző megállapodásokat áp, kötöttünk a Komores szigeteki unióval, és ez együttműködési, különböző együttműködési formákban fejeződött ki. Többek között 2006-ban egy megállapodás is született egy partnerségről szóló, halászati partnerségről szóló megállapodás. Különösen különböző tonhalfajtákra, illetve más nyíltvízi fajtákra és ezeknek a halászatára vonatkozott a megállapodás. Voltak itt már egyébként problémák a kalózkodás miatt is, de azért is, mert jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot tűrt meg az ország, sőt, még olyan helyzeteket is, amiben átlobogozták az ott halászó hajókat. Az Európai Unió öm, kijelentette, hogy emiatt az országot nem együttműködő harmadik országnak kell, hogy tartsa, és a piros lapot is felmutatták az országnak júniusban, és így a megállapodás felmondását döntötték el. Ez nem jogalkotási, meg, jogalkotási állásfoglalás. Egyetértünk egyébként ezzel a döntéssel, de természetesen nagyon fontos ezen belül néhány aspektust aláhúzni először is. Az Európai Unió is elkövetett néhány hibát, ugye mikor ezzel az országgal 30 éven keresztül együttműködést folytatunk a halászat területén, akkor nekünk is felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ez az ágazat fejlődjön. Márpedig ezt a fejlődést sajnos nem tapasztaltuk, tapasztaltuk különösen a halászati tevékenység ellenőrzése területén volt nagyon gyenge a fejlődés, ezt sajnálatosnak tartjuk. Sajnos nem volt lehetséges kézzelfogható eredményeket, kézzelfogható fejlődést el, elérni a sem a technikai képzés, sem a halászat ellenőrzése, megfigyelése és nyomon követése területén. Nagyon nehéz helyzetben van egyébként az ország, különösen a szociális helyzete lakosságnak igen nehéz és az ENSZ is értékelte az ország halászati ágazatát. Az Európai Uniót ők is bírálattal illették ez alkalommal. Sokszor a tonhal halászattal kapcsolatos árképzés miatt, illetve amiatt is bírálat érte az Európai Uniót, hogy a helyi halászati ágazatot nem fejlesztették kellőképpen. A Komore szigetekre vonatkozó döntés más, más kontextusban is súlyosan sújtja az országot, mivel az ország egyik nagyon fontos ágazata, húzó ágazata a halászat. Ezért azt javasoljuk, hogy ne adjuk fel teljes mértékben az országgal folytatott együttműködést, viszont a jövőben ö, igyekezzünk jó együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy a várt fejlődés beinduljon. Tehát a, az ellenőrzés, a tudományos fejlődés területén, aztán a halászat, a halászati tevékenység ellenőrzése területén a különböző felügyeleti tevékenységet végző személyzet képzése területén, a halászeszközök területén, valamint a partmenti területek védelme és ennek ellenőrzése területén különböző támogató struktúrákat kell kialakítanunk az ágazatban, az infrastruktúra fejlesztése nem kevésbé fontos. Tehát egyetértünk a bizottság javaslatával, de nagyon fontos, hogy ne hagyjuk így a helyzetet, hanem egy picit előreket tekintőbb módon tervezzük meg, hogy hogy tudunk új alapokra épített kapcsolatot kialakítani az országgal, és hogy tudjuk elérni azt, hogy új megállapodás szülessen, aminek viszont az első 30 éve sokkal több eredményt fog majd hozni. Tehát most felmondták ezt a megállapodást, ami természetesen egy politikai döntés is, és e, dolgoznunk kell a helyzet javításán. Euh, Most pedig megkapják a szót azok a képviselők, akik hozzá szeretnének eh, szólni. Veronika kezdi. Köszönöm szépen. Először is. Először is szeretném volna köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkát, ugyanis kiválóan dolgozott, és természetesen nagyon nehéz nem egyetérteni a jelentésével piros lapot kell adni a Komore-szigeteknek, nincs más lehetőségünk erre, hiszen az Európai Uniónak világos, határozott üzenetet kell küldeni a nemzetközi közösségeknek, valamennyi partnerének a nemzetközi halászat terén, ugyanis az illegális halászat elleni küzdelem tekintetében nagyon fontos feladataink vannak. Tudatában vagyok annak, hogy az Európai Unió és különös módon hazám ezzel a döntéssel üzleti lehetőségeket fog veszíteni, de nem szabad olyan üzleti kapcsolatokat ápolnunk, amelyek az illegális halászathoz kapcsolódnak. A 2015-ös sárgalap után semmiféle korrekciós intézkedés nem történt a Komore-szigetek részéről a nemzetközi jogot illetően. Ezért a bizottságnak az illegális halászatról szóló rendelet 38. cikke értelmében fel kell mondja ezeket a megállapodásokat, hiszen az illegális halászat elleni küzdelem ezt kívánja meg, ahogyan ez most is történik. De hogyan a jelentés készítője nagyon helyesen elmondta, a halászati megállapodás 2016-ban lejárt, ez persze nem azt jelenti, hogy megszűnik a kapcsolatunk ezzel az országgal, ezért teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, a továbbiakban is együtt kell működnünk, és nyitva kell hagynunk az ajtót annak érdekében, hogyha a Komore szigetek a hiányosságait megoldja, akkor visszatérhessen a halászati megállapodás körébe, és visszatérjenek az Európai Uniós halászflották és a térségbe. Nagyon komoly társadalmi problémákkal küzd az ország, és a bizottságnak a megfelelő intézkedéseket kell meghoznia annak érdekében, hogy a normalitás visszatérjen, és javítsa az illegális halászat elleni küzdelem hatékonyságát. Lehetővé kell tenni az európai flotta számára, hogy egy új protokoll, egy új jegyzőkönyv megtárgyalása után az Európai Uniós flották visszatérhessenek a komara szigetek vizeire. Tadó, ciao. Sim, obrigado, eh, obrigado. Eu, eu vou ser breve, porque Köszönöm szépen a szót, röviden összefoglalom a mondandómat. Nem eh, nem tudok ellent mondani a kollégám által mondottaknak. Az, hogy a bizottság felmondta a megállapodást, azután következett be, hogy nagyon sok lehetőséget kapott az ország, nagyon sok időt kapott arra, hogy a tapasztalt problémákat megoldják, többek között a jogellenesben nem jelentett és szabályozatlan halászat terén. A Komorei szigetek a világ egyik leg legszegényebb leg, világ legszegényebb országaihoz tartozik, és a halászati szektor nagyon fontos a számukra és a gazdaságuk számára. Az AKC országokra tart, ápolt kapcsolatok küldöttségén belül beszéltem a Komore szigetek képviselőjével. Ott társjelentés tevője voltam egy kék gazdaságról szóló jelentésnek is. Arról volt ott szó, hogy 30 millió eurót fektettek be arra, a, abba, hogy a ö, halászati ágazatot megreformálják, e, ennek finanszírozásában részt vett a világbank is. A Komore szigeteknek szükségük van, és nem csak nekik, hanem más országoknak is a régióban szükségük van a segítségünkre, különösen az irányítás, a kormányzás területén tett reformok érdekében. 30 éve működünk együtt velük, és az EU-nak is igen nagy a felelőssége amiatt, hogy a 30 éves együttműködés alatt nem történt megfelelő egy előrelépés nem csak a szociális problémákról kell szólnunk. Van egy olyan halfajta, ami gyakorlatilag egy élő fosszília a területen, és már csak ezért is, és nem csak az illegális halászat miatt, hanem ezért is kicsit jobban oda kellene figyelnünk a területre. 30 év túlságosan hosszú idő együttműködés szempontjából arra, hogy ne tudjuk segíteni az országot abban, hogy kijavítsa a hibákat. Az Európai Unió sokkal többet kellene, hogy tegyen. Ricardo. Izaskun, Bilbao. Köszönöm, Bilbao. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném köszönet Szeretném megköszönni a jelentést a jelentéstevőnek, és ahogyan elhangzott, már nagyon régóta halászunk, ott 2006 óta van egy megállapodásunk, ami nagyon fontos egyébként az európai tonhalfagyasztási ágazat számára, és különösen a baszk ágazat számára, amely az indiai óceánon, illetve az atlanti óceánon is tevékenykedik. Tehát minden megállapodás pozitív számunkra, hogy a halászatot és a munkahelyeket megtarthassuk. 2006 óta ez az együttműködési megállapodás, ahogyan elhangzott, nem működött. Ez a két ok pedig már elhangzott, egy érvet az jelentéstevő is kiemelt, egyrészt a kalózkodás problémája, ami megnehezíti a megállapodás végrehajtását, illetve az illegális halászat és az együttműködés hiánya a hatóságok részéről. Nem lehet máshogy dönteni. Fel kell mondani a megállapodást, fel kell függeszteni azt, de természetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a komorai hatóságok visszatérjenek ehhez a megállapodáshoz, ha megváltozik a helyzet. Van egy aspektus, ami a jelentésben is elhangzott, és szeretném kiemelni, illetve kihasználni a bizottság jelenlétét, hogy megkérdezzem, mit gondolnak az ENSZ jelentéseiről, amelyek kritizálják az Európai Unió domináns pozícióját a megállapodások aláírása és a tonhalárának megállapítása során. Szeretném meghallgatni a véleményüket ezzel kapcsolatban, és figyelembe véve, hogy ez a második legfontosabb tevékenység a régióban, a szegénység nagyon súlyosan érinti őket, és nem csupán a külföldi hajókat érinti súlyosan a kalózkodás, hanem a lakosság helyzetét is, ugyanis ők is elszenvedik a kalóztámadásokat. A halászat a második legfontosabb tevékenység, a munkahelyek 10%-a ide tartozik, 30 év nagyon sok együttműködést jelent, hogyan értékelik az EU Komore szigetek közötti együttműködést, Elmondanám ezen kívül, hogy 33 ezer halász, tonna halászati lehetőség van a kis, kisüzemi halászat területén, azonban csak 16 ezer tonnát tudnak kifogni. Szeretném tudni, hogy ahogy a más országoknál tesszük, együtt kell működni a továbbiakban is, javítani a helyzetet, és reméljük, hogy a következő bizottságülésen már arról beszélhetünk, hogy javult a helyzet, és hogy ezt a nagyon fontos megállapodást meg tudjuk újítani. Köszönöm. Merci. Il n'y a pas d'autre demande d'intervention, donc je... Úgy látszik, hogy mások nem kívánnak hozzászólni. Stefan de Piperetnek adom meg a szót, aki az Európai Bizottság nevében van itt. Stefan, öni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a jelentést, amely kiválóan összefoglalja és elemzi a helyzetet, és ahogy a parlamenti képviselők többen is elmondták, nagyon jó megközelítést alkalmaz. Két szinten ráadásul először is elismerik a annak a jogi és technikai szükségességét, hogy a megállapodás felmondását bejelentsük. Ugye azt tettük csak, azt hajtottuk csak végre, amely az IUU rendelkezéseiben, illetve a partnerségi megállapodásban is áll, hogyha van olyan körülmények állnak elő, akkor meg lehet ezt tenni. A, ha az IUU megállapodásokat megszegik, akkor a partnerségi megállapodások is megszűnnek. Tehát gyakorlatilag minden le van fektetve a jogszabályokban, mi csak ennek következményeképpen kimondtuk a kimondani valót politikai szempontból is, politikai szempontból önök továbbra is szeretnék a Komores szigeteket ösztönözni arra, hogy együttműködjünk. Gyakorlatilag pontosan mi is ezt szeretnénk, hiszen az EU jogszabályok értelmében is folytatjuk majd a az együttműködést. A piros lapot akkor adjuk meg egy partnernek, akkor mutatjuk fel egy partnernek, hogyha nem működik velünk együtt. Természetesen mi is szeretnénk, hogyha folytatódna az együttműködés, és reméljük, hogy ez az új döntés most ösztönzésül szolgál majd a Komores szigeteknek arra, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz, és tovább működjenek velünk együtt, és reméljük, hogy megfogadják az EU szabályokban foglaltakat, hiszen végül is az is csak az együttműködésre búzdít. Számunkra nagyon jó lenne, hogy ezt megtennék. Van egy sor olyan szempont, amelyet úgy gondoljuk, hogy semmiképpen nem lehet másképpen elemezni vagy értelmezni, mint a helyi lakosság, halászok javára szolgáló intézkedéseknek. Tehát például az, hogy valaki nem a saját lobogója alatt regisztrálva hajózik ki és dolgozik, hát ez senkinek nem válik előnyire, úgyhogy reméljük, hogy ezt megfogadják, és nagyon is készek vagyunk arra, hogy az együttműködést folytassuk az országgal. Aztán van még egy türelmi idő, ami azt jelenti, hogy ha a Komore szigeteki kormány egy bizonyos határidőn belül vissza tér és beszél velünk, akkor még van minden, mindezek, mindezen döntések visszafordítására egy bizonyos lehetőség. A döntés megszületése után eh, hat hónapon belül még lehetséges van erre, tehát telje, egészen biztos, hogy nem. Ez azt jelenti mindez, hogy megszüntetjük velünk az összes együttműködést, de nagyon komolyan jelezni akarjuk, hogy a jelenlegi helyzetet nem tudjuk elfogadni, és hogy fejleszteni kell, javítani kell az együttműködésen annak érdekében, hogy újra, együtt, újra támogatni tudjuk őket. Nagyon fontos ágazat a halászat, nagyon sokban, nagyon nagyban függ a gazdaságuk a halászattól, ezért reméljük, hogy az ő érdekükben is áll a javítás. Nagyon sok eszközt a rendelkezésükre bocsátottunk, de sajnos ezeknek az előnyeit nem használták ki. Köszönöm. Merci Stéphane. Je repasse la parole à, à Joao. Köszönöm, Joao. De úgy tűnik, hogy nem akar hozzászólni, vagy mégis. a Azt gondoltam, hogy uh, talán Iszászkun szeretett volna hozzászólni. Én csak szerettem volna köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a részvételt, illetve a Itt Természetesen figyeltem, jegyzeteltem, várom a módosító indítványokat. Köszönöm. L'usage, c'est pas qu'on prenne la parole après la commission, mais si vous voulez parler. Általában nem a bizottság után szokás felszólalni, de ha mégis, akkor tessék. Csak egyetlen helyen volt, és egy kérdésem a bizottság felé. Nem működik együtt az Európai Unióval az illegális halászattal kapcsolatban, de van kapcsolata más országokkal, a kínaiak például halásznak. Illetve hát ezt kérdezni szeretném, hogy halásznak a kínaiak ezeken a vizeken? Stefan? Ezzel kapcsolatban vannak információid? Hogy a kínaiak halásznak-e vagy sem? Ez sajnos máshol is így van. Ez sokan vannak ugye a kínaiak. We, cannot, we order the Chinese que, to go away. que ils sont nombreux, mais je... Hát a probléma az az, hogy tényleg sokan vannak, és ráadásul mindenhol ott vannak. Mindenhol. Afrika partjainál, az indiai óceánon, mindenhol ott halászgatnak, és azért finoman szólva nem mindig tartják be a szobájukat. Ezzel sajnos sokszor találkozunk ezzel a problémával. Igen, ez tényleg így van. és ugye az is a probléma, hogy hát nincsen semmiféle ráhatásunk a kínaiakra. Azt hiszem, hogy inkább egy megerősített párbeszéd keretében lehetne valamit tenni talán, mert talán ezen keresztül lehetne javítani az ő viselkedésünkön. Oké, okay, merci Stefan. Minden esetre köszönöm Stefan Nikolájnak is köszönöm szépen a munkáját. Most még nincs itt a kolléga, aki a következő napi rendi pontot akarja felvezetni. Nekem lenne egy kérdésem, mert el kell mennem majd szavazni. Hány órakor? 17.30-kor. Hát, hogyha egyet értenek vele, akkor Tomá asszonynak megadom a szót, aki a mentesítésről fog beszélni. Egyébként örülök annak, hogy Száruel úr is itt van a Vígói ügynökségtől. Elnök úr, én benne vagyok, hogy Tomá úr szól, Tomás Hany szólaljon fel, de egyszerűen elképesztőnek tartom, hogy az emberek nincsenek itt. Igen, elnök úr, értem én, Hát itt van Norika Nikolaj, Ferreira úrhoz is alkalmazkodni kell, most a Norika Nikolaj asszony sincs itt, nekünk is alkalmazkodnunk kell, nekünk is van egy napi rendünk. Nikolaj arrivera, je ne manquerai pas. Majd amikor Nikolaj asszony megérkezik, akkor ezt mindenképpen elmondom majd neki. Persze kedvesen, de azért felhívom erre a figyelmét. De igazad van, Klára, tökéletesen igazad van. Nézzük. A mentesítési eljárást a halászati ellenőrzési ügynökség kapcsán Tomá asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni, üdvözölni az ügynökség jelenlévő igazgatóját és az ő munkáját a mentesítés teljes mértékben pozitív. Először is arra is utalunk ebben a mentesítési jelentésben, hogy nagyon jól gazdálkodik ez az ügynökség, és inzisztálnánk arra is, hogy annak ellenére, hogy állandó forrásokból kell gazdálkodniuk, vagy sőt, ezek egyáltalán nem mutatnak növekedő tendenciát ezek a források, de mégis egyre több feladatot kell ugyanannyi pénzből ellátni ennek az ügynökségnek. Számunkra fontos azt is látni, hogy egyre több ellenőrzést kell végezni ennek az ügynökségnek. Klára, ne haragudj, ide figyelnél? Azt hiszem, hogy itt a szocialisták és a néppárt közötti antant kordiált láthatjuk. Mi történik itt? a néppárt és a szocialisták egyetértenek. Nos, a javaslatunk kiemeli azt is, hogy jobb lett az adatcsere és a hajók nyomon követése, köszönhetően az ügynökség munkájának, és végül pedig aláhúztuk azt is, hogy a partvédelem megszervezése egy pilot project keretében mennyire jó kezdeményezés. Ezek mind pozitív tendenciák, de természetesen azt is látjuk, hogy az eszközök, a források sajnos állandóak, nem nincsenek növekedőben, és ez bizony főként az oktatásra vagy a képzésre van rossz hatással. Még egy másik is részletkérdés, remélem, hogy Szaruel úr nem fog emiatt haragudni ránk, mindenképpen szükség van arra, hogy a férfiak és a nők közötti um, egyenlőséget előmozdítsuk ebben az ügynökségben. Tehát több nő kellene itt dolgozzon, és egyébként remélem, hogy a bizottság is egyetért majd velem abban, mármint hogy a szakbizottságunk, hogy noha ez nem kimondottan mentesítési kérdés, de azért szeretnénk, hogyha az az igazgató tanácsban lenne egy parlamenti képviselő is. Köszönöm szépen, Tomá asszony. Vereda úr következik, vagy Valensza úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Túl sok hozzátenni valóm nincsen ehhez a bevezetőhöz. Egyetértek a jelentéstevő asszonyal. Elolvastam a véleményt, nagyon pontos, kifejezi a halászati ellenőrző hivatal nagyon fontos szerepét a halászati politika megvalósításában, különösen az ellenőrző és felügyeleti feladatok miatt. Aztán a 2016-os mérföldkövet is megemlítette a jelentéstevő azt, hogy amikor is bevonták őket a parti őrség munkájába. Mindezeknek a céloknak a megvalósítása a kifizetési, illetve az kötelezettségvállalási előirányzatok szintjén nem volt könnyű, de sikerült kiválóan és költséghatékonyan elküldeni, elkölteni a költségvetésüket, pedig a feladataik egyre növekednek, úgyhogy valóban jól végezték a munkájukat. Támogatom tehát a jelentéstevő asszonyt abban, hogy adjuk meg a 2016-os évre vonatkozó mentesítést az ügynökségnek. Köszönöm a munkáját, asszonyom. Mások nem akarnak hozzászólni? Akkor megadom a szót Veronikának, aki pont most érkezett meg, a legjobbkor. Köszönöm szépen. In time. Köszönöm szépen, hogy pont időben érkeztem meg ehhez a napirendi ponthoz. Az Európai Bizottság is nagyon megvan elégedve azzal, hogy a számlevőszék meg akarja adni a mentesítést, különösen azért, mert igen kiterjedt a feladatai, feladatköre az ügynökségnek. A tengerészeti ügyekkel foglalkozó főigazgatóság számára nagyon fontos munkát végeznek. Informálnám ezen kívül a bizottságot arról, hogy az Európai Bizottság belső auditálási szervezete is készített egy vizsgálatot az ügynökségen belül, és nincsenek, nem születtek ezzel kapcsolatban bíráló vélemények vélemények, bár néhány ajánlás azért született, amelyet a halászati ellenőrző hivatalnak, hivatal már is megfogadott. Ezen kívül egy másik jelentést is készítettünk, amely szintén megerősíti azt, hogy észszerűen, szabályszerűen költötték el a költségvetés által számukra biztosított forrásokat, és így mi is egyetértünk abban, hogy a 2016-os évre vonatkozólag meg kell adni a, az ügynökségnek a mentesítést. Teljesen meg vagyunk elégedve az FK-val. Köszönöm a szót. Merci, Erika. Je, je repasse... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy minden elhangzott. Én is még nagyon röviden köszönöm szépen a kollégáknak a támogatását, akik segítik a munkát a mentesítési eljárásban, és azt hiszem, hogy itt most a bizottság által elmondottak alapján is azt tudom megerősíteni, hogy gratulálunk igazgató úr a kiváló munkájához. Köszönöm. Komore kapcsán is igaz ez. És most szeretném elmondani, hogy a módosítások beterjesztésének határideje 31-e mind a két mentesítés esetében, és február 26-án vagy 27-én fogunk szavazni a szakbizottságban. Van itt egy kis papírkám, hogy Nikolai asszony úton van. De miután még nincs itt, te is az ekonban mész szavazni? Igen. Elnök úr, nem csak az Ekomban szavazok, hanem tegnap Csillében voltam, korán, korán van, és ma hajnal 6.30-kor eh, ültem repülőre Madridban azért, hogy ide tudjak érni a szakbizottsági ülésbe. Hát elképesztő, ami itt történik. Mindenki csak addig van itt, amíg a saját napi rendi pontját megtárgyaljuk, de hogyha nincsen valamilyen force majeure, akkor szerintem mindenkinek itt kellene lennie. Hát minden, elképesztő, hogy mindenki a saját cucca miatt jön csak ide, és utána meg lelép az ekonban nem tudtam befejezni a szavazást, azért, mert ide kellett jönnöm, egy kollégám szavaz helyettem, egyszerűen meggyalázok ezzel a bizottságot, de nem panaszkodom. Kedves kollégák, hát remélem, hogy nem kell majd a helyemen ülniük, de azt azért elmondhatom, hogy amíg nincs itt a jelentéstevő, addig nem tudok mit csinálni. Semmit sem tudok tenni. Maximum elhalasztani. Az persze lehet. De a probléma az az, hogy nézzük például itt a hobbi horgászatot. Holnap lesz ezzel kapcsolatban egy meghallgatásunk is. Ez a 11-es napi rendi pont, nem elnök úr? Jó, hát akkor térjünk rá a 11-esre. Akkor jöjjön a 11-es napi rendi pont. Elé! Gyorsan, egy-kettő. Nos, hát ez egy, szintén egy mentesítési eljárás, ezzel én fogalma, foglalkoztam, véleménytervezet. Ezzel kapcsolatban arra emlékeztetnék, hogy szeptemberben került sor az éves jelentésre a 2016-os évvel kapcsolatban a számvevőszék részéről. Ezzel, mint minden évben, most is az Unió általános jelentését mi is megtárgyaljuk, megvizsgáljuk. A 2016-os pénzügyi évben nincsen megjegyzésünk a DG Mare tevékenységével kapcsolatban. Természetesen sokszor és sokszor és újra és újra el fogjuk mondani még azt, hogy a tagállamok számára nagyon aggasztó a helyzet, és a tagállamok felelőssége az, hogy hogyan használják föl ezt az alapot, nagyon fontos az, hogy ö, meg, tehát, hogy az összes hal, fajjal kapcsolatban megvalósuljon a fogyasztás is, mert különben nincsen értelme a horgászatnak. Nos, vannak-e kollégák, akik hozzá szeretnének szólni? Klára. Klára, természetesen. Pardon-moi, sur le 11. Eh, Ez a 11-es. Presidente, muchas gracias. Elnök úr, köszönöm szépen. Pepe Blanco az árnyék jelentéstevő a frakciómban, de mivel itt van a papír, oda odaadta nekem. Én itt vagyok egész nap, úgyhogy nagyon szívesen felolvasom, ha megengedi. Micro. Non, je dis d'habitude c'est Pépé qui fait ça les décharges en général. Et là c'est toi. Si. Ah, d'accord. Ezt általában néppárt viszi, de most te. Hát igen, néppárt most Klára néven fut. Én mindenek előtt nem szeretném indokolni Pepe Blanco jelen, árnyékjelentéstevőnk távollétét minden esetre. Én magam egyetértek a felvetését. Természetesen a jövőben további problémákat jelenthet, hogyha nem úgy járunk el, ahogy ön is javasolja. Úgy gondolom, hogy megállapítható az, hogy nagyon kevés kockázata van az alap a finanszírozás vesztésnek. Ezért tehát a pozitív tendencia fennmarad, a halászati és tengerészeti Európai Uniós költségvetés tekintetében. A végrehajtási szint pedig a 2014-2020-as időszakban megfelelő. Kadek úr jelentése nagyon kiegyensúlyozottan tükrözi ezeket a szempontokat, és a frakcióm szemszögével is egybevág ez. Az első eszmecsere eh, alapján mondom ezt, ami lezajlott a jelentés tehát, elnök úr, a jelentés tehát a szocialista frakció részéről támogatást élvez, és természetesen konstruktív módon igyekszünk majd hozzájárulni, annak érdekében, hogy a kereskedelmi halászati megállapodásokat jobban hangsúlyozzuk. Ez a kollégám hozzászólása, amivel teljes mértékben egyetértek. Donc, euh, je passe la parole. Köszönöm. Clara PP, Gabriel Mato, Gabriel Gabriel. Eh, gracias, gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gyakorlatilag egyetértek a jelentéssel, azonban ezt már korábban is elmondtam, hogy azzal kapcsolatban, hogy az alapok megvalósítása, végrehajtása tekintetében merülnek fel problémák, azonban nincsen, nem feltétlenül ez a tagállamok hibája, Azonban valamit még hozzátennék, ugyanis természetesen mindannyiakat aggaszt az, hogy milyen alacsony a megvalósítási arány. Ezért ezen el kell gondolkoznunk, de az is tény, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamok hogyan jártak el, voltak olyan körülmények, amelyek részben indokolhatják ezt a helyzetet, ugyanis a jóváhagyás, a rendeletek jóváhagyása nagyon sok késedelmet szenvedett, a halászok, az ágazat is azt mondja, hogy nem voltak egyértelműek a szabályok, a minták azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet értelmezni ezeket a szabályokat egy egységes rendeletben az európai alapokra vonatkozóan, és különösen a alapok eh, irányításáért felelős eh, tagállami hatóságok sem rendelkeztek a megfelelő irányvonalakkal. Úgyhogy azt remélem, hogy ezt lehet majd korrigálni annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban lehessen végrehajtani az alapokat. Természetesen mindannyian azt láthatjuk, hogy mondjuk az alapnak 2-3 százalékát befektettük, akkor mások is megkérdezhetik, hogy hát, vagy mondhatják, javasolhatják azt, hogy hát akkor csökkentsék az alapnak az összegét. Ez a ez a téma, tehát ezért aggasztó. Nem a feltétlenül a tagállamok hibája ez, hanem az Európai Bizottságnak is segítenie kell a tagállamokat ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy nincs más. Köszönöm, Gabriel. Most pedig akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a munkáját, elnök úr, köszönöm a támogatását. Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm mindannyiuknak a hozzászólásaikat. Természetesen ezeket figyelembe vettük, és a Halászati Bizottság véleménytervezete az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó 2016. évi mentesítésről ezzel kapcsolatban szeretnék több információt adni azzal kapcsolatban, ami elhangzott a vitában. Tény, hogy ebben az általános pozitív keretben az alacsony végrehajtási arány minket is aggaszt. Vannak azonban a jelenlegi helyzettel kapcsolatban híreim, most 24 tagállamunk van a 27-ből, amelyek már bejelentették, értesítették a végrehajtási hatóságokat az alap megvalósításáról, a költségvetés végrehajtásának első lépéséről, ami jelen pillanatban viszonylag lassan alakul, hogy ez a kifizetett költségvetés 3,2%-áról beszélünk, de nagyon egyértelmű jelei vannak annak, hogy a végrehajtás megvalósul, és jól alakul azokkal az új projektekkel és tevékenységekkel, amelyek most zajlanak. Valószínűleg tudják önök is, hogy kollégáink elmennek a irányítási bizottságokba érdeklődnek, tájékozódnak ott a helyszínen, és nagyon biztató híreket kapunk tőlük. Tehát abban bízunk, hogy ebben az évben egy fordulat tapasztalható majd az alapok végrehajtásával kapcsolatban. Ami pedig a megjegyzéseiket illeti a halászati megállapodásokkal kapcsolatban, 2016-os végrehajtás egy kicsit alacsonyabb volt a vártnál, de elmondanám előjáróban, hogy a 2017-es végrehajtás viszont 100%-os volt, úgyhogy az erőfeszítések és a nyomonkövetés a 2017-es végrehajtással kapcsolatban tehát nagyon pozitív jelzéseket tapasztalhatunk, és várom önöktől a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm. Werner Kuhnnak adnám meg a szót. Ja. Danke, Alan. Köszönöm, Alan. Azt hiszem nagyon fontos ez a pont, amit most tárgyalunk, a végrehajtási intézkedések végrehajtása. A halászati alapnak nagyon fontos feladata, hogy megfeleljen ezeknek az intézkedéseknek, és nem csak az Európai Bizottságnak kell e, e felett, őrködni, hanem maguknak a, halá- a tagállamoknak is, illetve a régiós vezetésnek. Ugye nem kell itt, nagyon önvigyázni kell, hogy ne nehezítsék meg tagállami jogszabályokkal a végrehajtást, hiszen nagyon sok kis vállalkozás van, amelynek egyébként is az európai szabályoknak meg kell felelni, nagyon sokszor ezek csak angolul vannak meg. Hát hagyjuk már őket békén, és ne, nevez, ne nehezítsük meg a helyzetüket. Egyébként meg azt is elmondanám, hogy a befolyó a befolyó pénzekből, a, amit nem használnak fel, azt a tagállamok aztán nem fizetik vissza az Európai Uniónak, hanem megtartják. Hát ezt, ezen meg kell, ezen változtatni kell. Ezt a pénzt, amit fel nem, nem használtak fel a tagállamokba, azt vissza kell adni a halászati alapnak, és át kell tudni adni más helyre, hogyha máshol jobb helye van. Gondolom, hogy akik az Európai Bizottságban az illetékes helyen dolgoznak, Ils mettent un certain nombre de, de, de choses justement qui ne permettent pas ça en fait. Il faudrait qu'on essaye de, de border un peu ça un peu plus. A halászati alap jövőjével kapcsolatban ezeket a gondolatokat fontolják meg. Módosítások beterjesztésének határideje 31-e, és a szabazás pedig februárban kerül majd napirendre. A kollégák nem örültek annak, hogy nem voltál itt az előbb. Ö, azt kell, hogy mondjam, azért nem voltak ilyen jókedvűek. Non, va passer autre chose, mais c'est vrai. Jó, hát borítsunk rá fájtlat, de azért az biztos, hogy a többi kollégának is el fogjuk mondani, mindenkinek felhívjuk rá a figyelmét, hogy amikor napirenden szerepel valakinek az anyaga, akkor azért ott kell lenni, de általában ö, legyünk itt az üléseken, még akkor is, hogyha máshol mondjuk éppen szavazás van, ezt néha meg lehet érteni, de mindig nem. Sajnálom, sajnálom, már eddig is elég bonyolult volt a helyzet, hogyha tovább tudsz maradni, hát annál jobb. Most térjünk vissza a rendes napirendhez. És ezzel a hetes napirendi pont következik. Norika Nikolai hobbi horgászatra vonatkozó jelentése. President. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek. Sajnos más feladataim voltak, és a két megelőző jelentést megkérték, hogy gyorsabban rendezzék le. Minden esetre, hát itt vagyok. Röviden fogom megtartani a bevezetőmet, hiszen ez második olvasati jelentés. Már is érkeztek módosító indítványok, és nem a lényegre törők ezek, de a technikai tartalom miatt hajlandó vagyok ezeket figyelembe venni. Három nagyon fontos gondolatot említenék, amely a hobbi horgászat és a halászat szempontjából nagyon fontos. Az egyik az az, hogy nagyon kismértékű adatgyűjtés folyik, ennélkül megfelelő politikát képtelenség kialakítani. Tehát a bizottságot arra kell kérnünk, hogy valahogy találják meg annak módját, hogy a tagállamok, tagállamokat lehessen kötelezni arra, hogy nagyobb számú, világosabb és pontosabb adatot gyűjtsenek. Ugye annélkül persze, hogy ezekkel vissza lehessen élni. A másik kérdés a hobbi horgászat és rekreációs halászat pontos meghatározása Európai Uniós szinten. Vannak más szervezetek, amelyeknek vannak már világos definícióik, de magunknak is el kell döntenünk, hogy mi hogy határozzuk meg ezt a tevékenységet. A harmadik dolog az ellenőrzés, a figyelemmel követés kérdése a hobbi horgászat és a rekreációs halászat nagyon nagy hatással van a gazdasági, társadalmi és környezeti, hat, környezeti kö, kö, feltételekre, és hogyha nem ellenőrizzük megfelelőképpen ezt a tevékenységet, akkor ez katasztrofális kihatással lesz az állományainkra, különösen a tengeri rekreációs halászatra gondolok itt. Azt van még egy sor ehhez kapcsolódó gondolat, de én minden esetre kérném kollégáim támogatását ahhoz, hogy a következő halászati politikának lehessen része, részévé válhasson a rekreációs hobbi, horgászat és halászat is, hiszen a jövőben fontos szerepet játszhat ez majd a halászati politikán belül. Nagyon kíváncsian várom a véleményeket és a módosítóikat is, mert úgy gondolom, hogy ez a jelentés nem csak számomra nagyon fontos, hanem a bizottság számára is. Szeretném, hogyha közös munka eredménye lenne ezen a területen ez a maga nemében az első jelentés, és ezért nagyon fontos, hogy a hobbi horgászat és halászat jövőjére nézve egy világos tervet készítsünk el. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Kun úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen kolléganőmnek a, kezdemény, a saját kezdeményezésű jelentés megírását. Nagyon aktívan gondolkodtunk el arról, hogy a turisztikai hobbi, horgászat és halászat az, össz, az a, a kereskedelmi célú halászatra, és általában a halászatra, a halálományra milyen kihatással lesz. Tehát egyrészt ez saját kezdeményezésű jelentés, másrészt pedig ez igazából a tagállamok hatáskörébe tartozik, tehát nagyon érdekes lesz majd megnézni, hogy hogy tudunk ebből úgy kijönni, hogy aztán a megfelelő szükséges jogi szabályozás meg is szülessen. A nagy kérdőjelet én tehát oda tenném, hogy hogy fogunk tovább eljárni. Ugye Affronte kolléga az adás gyűjtés, az adatgyűjtéssel kapcsolatban azt tudta elmondani, hogy eléggé kismértékű a hobbi horgászat igazából csak azok az avantgárd észak-európai országok, akik nagyon aktívak a hobbi horgászatban, csak ők rendelkeznek minden, némi adattal. Minden esetre nagyon nehéz, hogy hogy tudjuk konkrétan végrehajtani a hobbi horgászat, illetve halászat bedolgozását az a halászati, közös halászati politikába. Tehát az a kérdés, hogy az alapvető különböző rendelkezéseket, mint a kirakodási kötelezettség és a többi dolog, a dolgot, az hogy fogjuk tudni elérni, illetve hogy hozzá tudunk-e járulni a célok megvalósításához. Ugye a tagállamok döntik el, hogy ezeket milyen eszközökkel lehet megvalósítani. Németországban sok dolgot tiltanak ezzel kapcsolatban. Tehát az a kérdés, hogy hogy milyen jogszabályok szülessenek, és hogy hogy kell az ezzel kapcsolatos ellenőrzést elvégezni. Pascal ugye a saját ügynökségére és az tagállami ügynökségekre, illetve testületekre szeretné hárítani annak a felelősségét, hogy ezt az ellenőrzési rendszert kiépítsék. Ugye nem csak a partmenti, hanem az offshore vizeket is ellenőrizni kéne. Nagyon sokat gondoltam arról, gondolkoztam arról, hogy a különböző kötelezettségek hogy tudnának megvalósulni. Aztán, ahogy Norika is mondta, szükség van egy nagyon pontos definícióra, hogy tulajdonképpen a hobbi horgászat mit is jelent. Először is ugye két nagyon fontos halfaj, van, amik nagyon nehéz helyzetben vannak egyébként is, és ott a tagállamok ezekre vonatkozólag ö, saját maguk kell, hogy megállapítsák a kvótákat, de ezen kívül még van egy sor más halfaj, amire vonatkozólag szintén fontos ennek a megállapítása, tehát nagyon sok probléma és nagyon sok kérdés merül itt fel. A hogy, hogy most valóban a, bevonjuk-e ezt a ezt az egészet a halászati politikába. De úgy gondolom, hogy ez a megfelelő út, és közösen kell ezen az úton elindulnunk. Krisztenzen úr, köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevő asszony munkáját is. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a hobbi horgászat és halászat területén valóban az adatok hiánya a legnagyobb probléma az Európai Unióban, és nem csak egy megoldás létezik. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, mi a különbség a hobbi horgászat, halászat, illetve a jövedelem kiegészítő halászat között, és hát ez egy olyan szürke zóna, amely sajnos lehetővé teszi a be nem jelentett szabálytalan halászat belopását ide a tevékenység körébe. A hobbi horgászat engedélyeztetése nagyon sokféleképpen nézhet ki a különböző tagállamokban. Hogyha kicsit jobban összehangolnánk az engedélyeket, akkor ez sokkal jobban lehetővé tenni a, a hobbihorgászat és a jövedelem kiegészítő halászat közötti különbség meghatározását. Én úgy gondolom, hogy nem egységes megoldásokat kell használnunk, hanem legalábbis reg regionálisokat de egy következetesebb engedélyi kiadás egyébként az adatgyűjtést is nagyban megkönnyíteni a tagállamoknak, és akkor ezekkel az információkkal már is egy lépéssel közelebb lennénk ahhoz, hogy egy hatás tanulmányt készítsünk arról, hogy a hobbi horgászat és halászat milyen gazdasági és társadalmi kihatásokkal jár, és ezután akkor a halálományok fenntarthatóbb kezelését is könnyebben tudnánk javítani. Köszönöm szépen még egyszer előadóasszony munkáját, és sok sikert kívánok a további munkához. Köszönöm, Márta úr szó. Igen, nagyon röviden, elnök asszony. Nikolaj asszonynak, is szeretném megköszönni a munkáját. Azt hiszem, hogy nagyon gyakran alábecsüljük, hogy a hobbi horgászat mennyire nagy hatással van. Csak a gazdasági hatásáról beszélünk. Több mint 10 milliárdról beszélünk, ilyen értékről, és ez pedig több mint 100 ezer munkahelyet tart el. Ezen kívül pedig rendkívül nagy hatással van az ökoszisztémákra, és többek között ebből is adódik a hobbi horgászat és a halászat közötti ellentét. Az ökoszisztémát illetően, illetve a társadalmi gazdasági szempontot is globálisan kell kezelni. Egyetértek azzal, hogy jobb adatokra van szükség, főként a fogalom meghatározás szempontjából. De azt gondolom, hogy biológiai és gazdasági szempontból is fontos, szerepelnie kell itt, és támogatom azt a javaslatot is, amit a technikai intézkedések rendeletéről javasoltuk, hogy ezeket a horgászatra is alkalmazhassuk, ugyanis ez sokkal fontosabb hatású, mint amit gyakran szem előtt tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam koordinátorként a felszólalók listájára. Én is köszönöm szépen Nikolaj asszonynak ezt a kiváló munkát. A néhány rövid megjegyzésem lenne. Igazából a közös halászati politikán belül sikerült egy kis előrelépést tennünk annak érdekében, hogy a hobbi horgászatot halászat is figyelembe vegyék. Az északi tengeri ö, tervben már lehetséges ennek a figyelembevétele, hogyha jelentős kihatással van az állományra. Az atlanti tőkehal és a az európai tengeri sügér esetében tehát már lehetővé tették azt, hogy beszámítsák a hobbi halászatot is. Aztán a, ta, a múlt heti technikai intézkedések kapcsolatos jelentés ben meghatározott szabályokat is figyelembe kell vennünk. A bizottsághoz a következő kérdésem lenne, ezt egyébként Kún úr is feltette már, ami a kirakodási kötelezettségre vonatkozik. Ugye a hobbi horgászatban, halászatban is megjelenik ez, de hogyha egy sporthorgász tőkehalat fog például, akkor kötelezett, kötelezően neki is a kirakodás. És mi, mi a helyzet a, azokkal a horgászokkal, akik kifogják és rögtön vissza is dobják a halat? Itt a kirakodási kötelezettség hogy érvényesül? És ezzel meg is adom a szót Rodosz asszonynak. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen Nikolá asszonynak a jelentést. Két rövid kérdésem lenne. A jelentésében sok számot említett. Szeretném megkérdezni, hogy ezeket a számokat honnan szerezte. Ugye van egy októberi tanulmány, de azzal nem minden szám egyezik meg. Egyébként meg nem látom, hogy milyen forrásból származnak az ön által megadott számok. A másik kérdésem a definícióval kapcsolatos a jelenlegi használt definíció honnan származik, illetve mi a hiányosság ezzel kapcsolatban. Ugye azt írja az tervezetben, hogy a több éves tervekben csak akkor szeretné látni a, a hobbi horgászat, halászat befogadását, illetve bedolgozását, hogyha ezek valamiféle ártalmas kihatással járnak, mm, illetve hogy már pedig máskor már hallottuk a tanácstól, hogy a, max, a teljes kifogható mennyiségre gyakorolt kihatását mindenképpen be kell számítanunk. Az a kérdésem, hogy a jövőben kidolgozandó tervekbe, tervekre hogy gondol ennek kapcsán, illetve hogy ha jól tudom, nagyon, nagyon régen kérjük már a tagállamoktól, hogy adatokat szolgáltassanak. Ők szeretném tudni, hogy véleménye szerint lehetne egy olyan eszközt kidolgozni, amelynek segítségével végre rávegyük a tagállamokat arra, hogy elvégezzék a házi feladatukat, és összegyűjtsék az adatokat. Köszönöm. Thank you. Mrs. Bilbao. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Norikának is ezt az erőfeszítést. Valóban október 10-én volt egy olyan nap, amelynek során elmagyarázták nekünk azt a hatást, amelyel a hobbi halászat jár, illetve a hobbi horgászat jár, és nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy erről megfelelő adatokat gyűjtsenek data collection jelentésben megpróbálunk olyan adatokat összegyűjteni, illetve jövőre vonatkozóan olyan döntéseket hozni, ami nagyobb pontosságot, szigorúságot, hatékonyságot tesz lehetővé, de ez nem volt eddig lehetséges. Ahogyan Kún úr is elmondta, még nagyon sok dolgunk van. Meg kell határozni ugyanis, hogy mi ez a hobbi horgászat nem tudjuk, hogy ugyanaz a sporthorgászat, a hobbihorgászat, tehát különböző fogalmakat használunk, aztán úgy tűnik, hogy ez a megélhetés kiegészítő horgászat, ez beletartozik a kereskedelmi halászatba, nem tudjuk. Ami az adatokat illeti, ezzel egyetértek, de ami a kisüzemi halászatot illeti, itt van egy olyan aspektus, amit egy közelmúltbeli jelentésben is elmondtunk, ezt a néppárt részéről már többször említettük az erőforrásokkal, az alapokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a professzionális halászati ágazatot a hobbi horgászat szektorának sok féleségével összekapcsolni. Ez tulajdonképpen sehogy, semmilyen formában nem szerepel korábbi jelentésekben, és ezt hiányolom most. A diversifikációt hogyan fogják megoldani olyan szektoroknál, amelyek nem rendelkeznek előkvótával? Gazdasági, társadalmi fenntarthatóságról beszélünk a halászati ágazat szempontjából, különösen az európai kisipari halászat szempontjából. És ez a diversifikáció ami a hobbi horgászattal kapcsolatban megjelenik, a jelentésben sehol nem szerepel. Tehát ez egy újabb lehetőség lenne arra, hogy több gazdasági erőforrásra tegyenek szert, hogy nagyobb legyen a fenntarthatóság, ez vonzóbb legyen a fiatalok számára, akik az ágazathoz nem akarnak csatlakozni, és így módon pedig koherensek lehetünk, ugyanis külön semmit sem tudunk tenni. Én magam egyébként ragaszkodnék ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban is bekerüljön valami a szövegbe, az ágazat diversifikációjával kapcsolatban, a hobbi halász, horgászathoz kapcsolódóan, az adatokról kell beszélnünk még, ugyanis egyes országokban és más országokban teljesen eltérő hobbi horgászat. Ezért valószínűleg a regionalizáció fogalmát sokkal inkább szem előtt kell tartani ebben a jelentésben, mint a halászat többi szempontjából. És itt akkor befejezem, mert még nagyon sok dolgunk van. Köszönöm elnök ura nagy lelkűségét. Ricardo, un petit... Obrigado, senhor Presidente. Estava à sua espera mesmo. Köszönöm szépen, elnök úr. Vártam önt, megvártam a hozzászólásommal. Elég sokat vártam már. Ha mi être Nem tudom, ki az első. Yo lo que dije es que había pedido la palabra. Én azt mondtam, hogy én is kértem a szót. De hát remélem, hogy azért egyszer nekem is megadja. Tituira, Kun, Aguilera és Kadek. Kun again? Ah, Serrao, Kun, Aguilera és Kadek a sorrend. Hogy Kun úr megint szótka? Tu fais short, hein? Igen. Oké. Okay. Vamos lá. Pronto, é, é a importância da, da, da pesca. Tehát a hobbi horgászat fontosságát már hangsúlyozták, és egyértelmű is bizonyítható ez azokból a számadatokból, amelyek ezzel kapcsolatosak. Gabriel 10 milliárdról beszélt, és ez pedig nyilván konfliktusokhoz is vezethet. Ez nem véletlen egyébként, hogy múlt héten az Azori szigeteken a közvélemény rávetette magát egy témára, ugyanis a professzionális halászat megemlítette, hogy a hobbi horgászat tekintetében nincsen kellő ellenőrzés. Az azori regionális kormány megpróbálja kezelni ezt a helyzetet, és nem az ellenőrzési szolgálatot nevezték ki, hogy a hobbi horgászatot ellenőrize, hanem a parti őrség foglalkozik ezzel, úgyhogy valamilyen megoldást kell erre találni. Ez a jelentés tervezet kiemeli annak fontosságát, hogy folyamatosan adatot kell gyűjteni a hobbi horgászatról, ez nem annyira gyakori, sőt nem is finanszírozzák. Az Azori szigeteken egyébként, ahogyan én származom, a tanulmányok csak nem régiben indultak be, és tulajdonképpen csak egyes tudósok lelkesedése miatt, akik eh, saját szakállukra elkezdtek ilyen adatokat gyűjteni. A jelenlegi rendszerekben azt látjuk, hogy vannak olyan fajok, amelyeknél ah, a hobbi horgászat nem annyira fontos, de a legtöbb fajnál pedig igen, és nagyon gyakran ütköznek az érdekei a professzionális halászattal, ugyanis gyakran ugyanazokhoz az erőforrásokhoz fordulnak, emiatt pedig a hobbi horgászat miatt elértéktelenedik a termék. Tehát ez inkább így um, az európai kontinensre vonatkozik, de nálunk például a kifogott halmennyiség 62%-a hobbi horgászatról származik ugyanakkor ott van a, az a hobbi horgászat, amelyik félig megélhetési horgászat. Ezeket szabályozni kell. Megint csak az Azori szigetekre te említem, ugyanis a lakosság jelentős aránya a halászati termékekből él meg, és saját fogyasztása is természetesen fog ki halad, tehát ezt is figyelembe kell vennünk, tehát hogy a hobbi horgászatot jól meg kell ismerni, jól kell szabályozni, ugyanis a halnak nagyon sok, a hal mennyiségből nagyon sok tulajdonképpen a hobbi horgászatnak tulajdonítható. Janér. Janér. Werner. Nagyon röviden hogy Ricardo nem mondja, hogy joga, jogtalan e, előnyhöz jutottam. Én csak azt akarom mondani, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács és a ö, tagállami intézetek, még hogyha nincs is jó adat, nincs is megfelelő adat, akkor azt mondják, hogy a hal halandóság ö, olyan mennyiségű, hogy be kell számítani a, meg kell becsülni a ö, szabadidős horgászatot és a halászatot és, amíg, és ezt már levonják, mielőtt a kvótákat elkezdik kialakítani. Úgyhogy ezt is, ezt is figyelembe kell venni. Tehát azok a kvóták, amelyek jelenleg léteznek azoknál, azoknak a kialakításánál már figyelembe vették ezt, hogy ennek kihatása van néhol a halálományra. Szilvana. Clara Aguilera. Köszönöm, Clara. Köszönöm szépen. Kón úr kétszer is beszélt. Én nagyon szívesen hallgatom, mert jó barátom. Ami a hobbi horgászatot illeti, hát ha ő kétszer szólalhatott fel, akkor majd a következő alkalommal fogok én kétszer beszélni. Tehát Először is köszönetet szeretnék mondani a kolléganőnek, ugyanis nagyon érdekes ez a jelentés, és hogy olyan szempontot vet fel, amelyről sokat beszélünk, sokat vitázunk, de figyelembe kell vennünk azokat a témákat is, amelyeket kollégám is felvetett. A hobbi horgászat ugyanis a tagállamok hatáskörébe tartozik, annak szabályozása. Ezt azért mondom, mert a saját kezdeményezésű jelentésben, és azzal is egyet tudok érteni, hogy egy európai szabályozást javasoljunk a hobbi horgászattal kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy bizonyos, az fontos lenne, hogy bizonyos területeken ezt tegyük, de ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Olyan ágazatról beszélünk, ahogyan Mató úr is elmondta, gazdasági szempontból nagyon fontos egyes országok és egyes régiók számára. Tehát nagyon sok szempont van, nagyon sok neheztelés, Tehát ezt olyan tevékenységként tekintik, és a hazám is egyébként inkább az idegenforgalmon belül vizsgálja, mint a halászati ágazaton belül. Tehát a felvetés az az adatokkal kapcsolatban ebben a jelentésben, és teljesen egyetértek ezzel, hogy vannak olyan adatok, nem minden országnak vannak adatai, és nem azonosak, de ez az egyik olyan aspektus, amin leginkább, amit leginkább ki kell hangsúlyoznunk, ez az adatok aspektusa. És jól lehet a szabadidős horgászat tekintetében a vörös tonhalnál bizonyos és nagyon fontos korlátozások vannak, hogyha például hobbi horgászat során kifogja, kifogja valaki ezt a halat, akkor nem fogja tudni a halász maga, hogy sírba fakadjon, vagy a horgászt a tonhallal együtt tegye meg. A pozitív aspektusokon túl ugye értékelni kell ezeket az adatokat, hiszen a közös halászati politikával azt szeretnénk elérni, hogy a halállomány ne tűnjön el, hanem olyan tengeri állatvilág legyen, amely növekedik. Minden tevékenység során ezt figyelembe kell venni. Az adatokkal kapcsolatban tehát egyetértek, de hogyan lehet a tagállami értekeket, a tagállami hatásköröket és az európai szabályozást összehangolni. Egyetértek, hogy az európai szabályozás irányába elindulhatunk, amely bizonyos aspektusokat harmonizál, tehát nem egy egységes szabályozásról beszélek, hanem inkább részlegesről. Azt gondolom, hogy borzasztó egyenlőtlenségi helyzet alakult ki a professzionális halászat és a szabadidős horgászat között. És pontosítani kell a fogalom meghatározásokat is, hiszen nagyon sok kétség merül fel ezekkel kapcsolatban, és ellentmondás a szempontok. Nikolaj asszonynak szeretnék köszönetet mondani, gratulálni, és néhány módosítással ki fogom egészíteni majd a szöveget. Köszönöm. je en tant que, non pas en tant que président, mais en tant que député. Én most nem elnökként, hanem képviselőként szeretnék felszólalni. Először is köszönöm szépen Norika Nikolajnak a munkáját, és egyetértek teljes mértékben azokkal a gondolatokkal, amelyek elhangzottak, főként az adatgyűjtés tekintetében. Manapság drasztikus hiánya van a hobbi horgászatról szóló adatoknak, pedig ennek igenis és van, vagy lehet hatása a halálományra. Gyakorlatilag nincsen kötelező nyilatkozattétel, úgyhogy a hobbi horgászok azt csinálnak, amit akarnak. A bizottság például a tőkehallal kapcsolatban egész Európában ez egy nagyon szívesen fogyasztott fajta. És ennek a halállománynak az esetében nem formális adatokra alapozott a bizottság, hanem modellek alapján dolgozta ki az egész fenntartható rendszerét. Márpedig pontos adatok nélkül, már ne haragudjanak, de semmit sem lehet bizonyítani. Tehát itt azért nagyon óvatosnak kell lennünk, és ez nagy, néha nagyon messze is állhat a valóságtól. Az is igaz, hogy bizonyos esetekben tényleg fontos hatása lehet akár a halálományra is a hobbi horgászatnak. Volt egy pilot projektem, amelyet elfogadtunk, és amelynek az volt a célja, hogy például a tőkehal halászok esetében egy ilyen havi jelentési kötelezettséget írjunk elő, a hobbihorgászoknak mondjuk egy ilyen kis kártya formájában be kellene írni, hogy ki mennyit fogott ki. Mert ezzel a tudományos kutatásnak is lendületet tudnánk adni. <clears throat> Nézzük ennek a gazdasági hatásait. Európában, és ezért is nagyon fontos ezt pontosan látni, több ezer munkahely kötődhet a hobbi horgászathoz. Egy egész láncolat kapcsolódik ehhez a témához, egy teljes elosztási hálózat, egy egész ipar épült ki ennek a mentén. Franciaországban például a bizottság utolsó ajánlásai alapján a tőkehalhalászat betiltásával kapcsolatban már most is nagyon negatív hatásokat tapasztalhatunk a hobbi horgász boltok öm, forgalmában. Szerintem Norika Nikolai rámutatott a jelentésében erre a problémakörre is. Ugye itt a több éves kezelési tervekbe való beépítését is elő kell irányozni a hobbihorgászatnak. Egyre inkább igaz ez. Ugye a vörös tonhal esetében láttuk, hogy mi történik, a tőkehal esetében is átláthatóságra van szükség. Mindenkinek pontosan kell ismerni a helyzetet, és ehhez olyan programozott megoldásokat kell támogatnunk, amelyek a hobbihorgászokra is vonatkoznak. Ehhez pedig eszközök kellenek. Ön is kimondta, Gyakorlatilag nem minden országban fontos ennek a hobbi horgászatnak a szerepe, és ugye ez a fajonként is eltérő képet mutat. Bilbao asszony is elmondta, regionalizált megoldásra van szükség, vagy regionális megoldásokra, és szektoriális megoldásokra is. Szerintem ez rendkívül fontos, és főleg, főleg pedagógiai munkánk is van. Nem szabad, hogy egymás ellen hangoljuk a hobbi horgászokat és a profi horgászokat, vagy halászokat. Az lenne a cél, hogy az egyik oldalon vannak, akik ebből élnek meg, a másik oldalon pedig ott vannak azok, akiknek ez a hobbija, vagy egyfajta időtöltése. Nem szabad, hogy őket egymás ellen hangoljuk. Eliza? Ehhez hozzá kíván szólni a bizottság részéről, vagy nem? Csak röviden. Mindenkinek jó napot kívánok. Nagyon gyorsan szeretném először is üdvözölni a jelentést, a tervezetet. És ahogy több hozzászóló is említette, nagyon fontos kérdés ez, a szabadítő sorgászat-halászat komplikált téma. A jelentés, illetve a vita során nem merült fel egy dolog. Ugye van egy adatgyűjtésről szóló keret, és ezzel kapcsolatban már léteznek jogszabályok és követelmények, amelyeket a tagállamoknak be kell tartani hiszen különböző biológiai adatokat a, többek között az éves kifogott és visszadobott hal állományszámot, illetve azt, annak a megbecslését is át kell adnunk, átnyúdniuk számunkra, hogy a hobbi halászat milyen kihatással van az ipari halászatra. Nyilván mindig a végrehajtással van a gond, mert hogy a jogszabályok léteznek már. Aztán az a kérdés is felmerült, hogy a ki, kirakodási kötelezettség vajon vonatkozik-e a szabadidős halászatra, horgászatra. Köszönöm Engström asszonynak ezt a kérdést. Semmiféle rendelkezés nincs a halászati politikában erre vonatkozólag, viszont a különböző fogási korlátozások alá vett fajták nál nem mindegy, hogy eh, nincs különbség a között, hogy hogy szabadidős vagy, eh, vagy, vagy kereskedelmi halászatárgya eh, az adat, adott fajta, de fajtákra lebontva vannak korlátozások, illetve kötelezettségek. Bizonyos halászati irányítási rendelkezések egyébként vannak arra nézve is, hogy néhány rendszerben vannak még a hobbihorgászatra, halászatra vonatkozó kirakodás kötelezettségek, rendelkezések is, de nagyon kevés helyen. Minden esetre köszönöm szépen az eddigi vitát, a megjegyzéseket, és nagyon várjuk a jelentést végleges formájában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eliza Norikája a szó. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a munkát. Először is mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez igenis is problémás terület, még akkor is, hogyha ez nemzeti hatáskörben van, mégiscsak a problémával valamilyen szinten EU szinten kell foglalkozni, mert itt tényleg nagy kérdésről van szó. Meg kell őriznünk a halállományokat, és világos viszonyt kell teremteni a profi szektor és a hobbi szektor között. És ebből a szempontból ugye itt van a fél megélhetési horgászat vagy halászat is, tehát ezért is fontos ezt így pontosabban látni. Megoldásokra kell törekednünk, és most először történik az, hogy ezt a kérdéskört egyáltalán megvitattuk. Itt van tehát az ideje annak, hogy ezek a dolgok ténylegesen hasznosak lehessenek a jövőbeli halászati politikánk szempontjából. Milyen források alapján dolgoztunk? Hát a Halászati Szakbizottság által megrendelt tanulmány és a különböző szakmai szervezeteket is megkérdeztük. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok ország van, amely betartja a szabályokat. Sok minden már most is szerepel a joganyagban, de mégiscsak talán a bizottság is megerősítheti azt, hogy nem sok ország ad részletes beszámolót évről évre, hogy hogy néznek ki a halállományok. Tehát itt tényleg olyan mechanizmusokat kell kiépíteni, amelyek kötelezőek lehetnek az összes tagállamra nézve, és a bizottság felé való jelentéstételi kötelezettséget is komolyabban kellene vennünk. Tehát mindezt nyomon kell követnünk, és azt gondolom, hogy ezen a területen igenis is lehet még változásokat elérni a horgászatban, halászatban. Én természetesen nyitott vagyok mindenféle kérdés előtt, szerintem fontos dolgok hangzottak el, ez egy komplex téma, és várom a módosításokat, a lehető legjobb megoldásokat támogatandó, és úgy, hogy mindez hasznos legyen a jövő halászati politikája szempontjából is. Köszönöm, Állam. Köszönöm, és a módosításokat január 31-ig lehet beterjeszteni a jelentéstevőnek. Most pedig utolsó napi rendi pontunk következik. Ez Mauritius és az Európai Unió közötti jegyzőkönyvre vonatkozik. Köszönöm szépen! Az utolsó jegyzőkönyv 2017. januárjában lejárt, és egy új jegyzőkönyvet javaslunk. A kollégák kiegészítései nagyon korrektek voltak, és a, úgy gondolom, hogy a mauritiuszi kormánynak is nagyon jó volt az együttműködése velünk. Projektet indított tudtak az állományok védelme és, és ellenőrzése céljából, de gyakorlatilag egy normál megállapodásról szó, van szó, és kijelenthetjük, hogy semmiféle gondunk nincs ennek a jegyzőkönyvnek a rendelkezéseivel, illetve megvalósulásával kötelezettséget vállalta a Mauritiuszi kormány arra is, hogy ugyanazokat a technikai intézkedéseket fogják végrehajtani a halálomány védelme tekintetében, mint amelyeket eddig. Gyakorlatilag tehát semmiféle problémára nincsen kilátás a technikai részleteket a jegyzőkönyv tartalmazza. Általában véve támogatom a jegyzőkönyvet, és azt javaslom a halászati szakbizottságnak, hogy a bizottság is támogassa. Köszönöm szépen. Norika. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. A megállapodással kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon fontos és szükséges, hogy fenntartsuk a megállapodások csoportját, és azt gondolom, hogy politikai és stratégiai szempontból kiemelten fontos, hogy ezt is a többi megállapodáshoz hozzávegyük, tehát ratifikálni kell a jegyzőkönyvet a lehető leghamarabb. És az is tény, hogy a Mauritiuszi tárgyaló felek olyan eh, témákra összpontosítanak, mint például a kifogott halmennyiség elégtelen bejelentése. Van két-három olyan téma, amelyek fontosak számára, de a megállapodást mi hamarabb le kell írni. Köszönöm szépen. Klara, Klara tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden én is. Olyan megállapodásról van szó, amit még ratifikálni kell, ahogy mondta Mátó úr is, frakcióm számára ez nagyon fontos megállapodás a halászati ágazatban természetesen, de stratégiai szempontból is nagyon fontos az Európai Unió számára az indiai óceánnal kötendő valamennyi megállapodás. Olyan aspektusokat szeretnék kihangsúlyozni, amelyek felhívták a figyelmemet, és a pozitív oldalon azt mondhatom, hogy a pénzügyi hozzájárulás, a teljes pénzügyi hozzájárulás 12,8%-kal csökkenni fog, tehát egy kisebb pénzügyi hozzájárulás lesz, ugyanannyi haló, hajó számára, amelyek ott fognak halászni. 85 hajóról van szó, korábban viszont egyel több volt, 86. Tehát egy költségvetési csökkentés is megfigyelhető, ami gyakorlatilag ugyanannyi számú engedélyhez kapcsolódik, szerintem ez pozitív. Ezen kívül pedig van egy emelés, ami szerintem fontos, több mint 17%-os emelés a fejlesztési támogatáshoz, vagy a halászati politikához, vagy pedig az óceán politikához. 17%-os emelés. Az előzőhöz képest tehát egy pozitív gazdasági elmozdulás tapasztalható. Frakcióm nevében pedig szintén elmondom, hogy minél előbb kell ratifikálni ezt a megállapodást, hiszen nagyon fontos ez a halászati ágazat, illetve stratégiai szempontok miatt is. Köszönöm. Köszönöm, Bilbao asszony. Igen, az a helyzet, hogy ennél sokkal többet én sem tudok elmondani, csak hangsúlyoznám annak fontosságát, hogy ez a megállapodás a fagyasztott tonhal ágazatra milyen komoly hatással van. Több mint 20, illetve 45 hajóról van szó, ez a spanyol állam számára kiemelten fontos, redesul ahogyan elhangzott már a baszk ágazat számára, amely a munkahelyek fenntarthatósága miatt küzd, és olyan ágazatról van szó, ahol jó gyakorlatokkal kell példát mutatni olyan tanúsítványokkal, amelyek a halász eszközök, a halász technikák tekintetében is példát mutatnak, társadalmi fejlődést jelentenek, és olyan ágazatokban ratifikálják azt, ahol halászni, és ahol kirakodni fognak a szoban hajók, ezért várjuk a jegyzőkönyv végrehajtását, illetve ratifikálását, és ugyanolyan jövőt szánunk, mint a többi megállapodásnak. Köszönöm. Köszönöm, Bilbao. Köszönöm. Stefan kapja meg a szót. Ő az, aki a bizottságot képviseli. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a pozitív megjegyzéseket. Megerősíthetjük, hogy számunkra is fontos ez a megállapodás és az óceán maga, az indiai óceán is nagyon fontos az európai flotta számára, tehát pozitív, hogy ezt a megállapodást tető alá tudtuk hozni. Mauricio stabil partnerünk, jók velük a kapcsolataink, és igyekeztünk esetleg az együttműködést a kék gazdaság más területeire is kiterjeszteni. Úgy tűnik, hogy ennek, ennek lehetősége van, a mauritiuszi kormány legalábbis hajlandó erre egy, a két jegyzőkönyv közötti átmeneti rendelkezéseken is egyetértettünk, úgyhogy nem kell megszakítaniuk a halászatot. A pénzre vonatkozóan pénz összegére vonatkozóan azt tudom mondani, hogy egy kicsit megpróbáltuk összehangolni a várható fogási értékkel, egy olyan elgondolás volt ez, amit a számvevőszék véleményéhez igazítottuk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a pénzért kapott érték elvének mindenképpen megfeleljünk, és a tanulmányok nyomán ezt tettük és ebben egyetértettünk egyébként a Mauritiuszi kormányjal. Reméljük, hogy a jegyzőkönyvet minél előbb ratifikálni fogják, és ez tehet, lehetővé teszi majd a flottáink további működését. Köszönöm. Presidente. Elnök úr. Elnök úr. Elnézést kerek elnök úr, hogy megint szólok. Pues la comisión, pero creo... Es un especialista. Ön specialistája a bizottság utáni felszólalásoknak. Hát én általában betartom a szabályokat, úgyhogy kérem most ebbe is egyezem bele. De szerintem nem igazságos, hogy az Európai Bizottságnak ne köszönjük meg azokat az erőfeszítéseket, amelyeket azért tesz, hogy ezeket a megállapodásokat érvényesítsük, vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyekkel szintén sok időt eltöltünk, és megköszönjük nekik a tevékenységüket, úgyhogy az Európai Bizottság tevékenységét is köszönjük most meg, de ha kritizálni kell, akkor fogunk is. Azért nem akarunk túl sok kritikát megfogalmazni, mert különben drámai lesz a helyzet. Mindenesetre köszönjük, köszönjük szépen, kedves bizottság, köszönjük. Norika, est-ce que tu... Norika, lezárnád? Nagyon boldog vagyok, hogy mindenki boldog, még az Európai Bizottság is. Azt hiszem nagyon jó megállapodás ez, és természetesen várom a módosítókat. Remélem, hogy minél előbb szavazhatunk a jelentésről. Mindenkinek szép, köszönöm szépen a hozzájárulását. Én is köszönöm, és találkozunk ezzel a sok képviselővel holnap reggel 9-kor. Puis il y, a le, il y a le cocktail maintenant. Hein. <laughs> Et après, il y a Conchemar, il y a le truc. <laughs>